Dobry wieczór Państwu. Szybciutko rozpoczynamy posiedzenie, bo mamy... Kedves kollégák, akkor kezdjük az ülésünket. Egy kicsit késre, késve, de vágjunk neki, mert elég sűrű a napi rend. A strukturális párbeszéd keretében nagyon vártuk ezt a találkozót a biztos úrral. Ez ugyanis lehetővé teszi számunkra, hogy bizonyos kérdéseket tegyünk fel a biztos úrnak. Nagyon sok fontos téma merült fel, nem is lesz egyszerű minden témára kitérni ma este. De azért megpróbáljuk. Egy kis módosításra kerül sor a napi rendben. Az Európai Szolidaritási Testületről is lesz egy kis prezentáció, de ezzel a módosítással remélem, hogy elfogadottnak tekinthetjük a napi rendtervezetet, a napi rendet. 18 nyelven folyik a tolmácsolás. Következik az március 13-ai és a március 20 21 ei ülések jegyzőkönyvének elfogadása. A következő pont pedig az Európai Szolidaritási Testületről szóló előadás. Sok szeretettel köszöntöm a biztos urat és minden résztvevőt. Ahogy elmondtam, a strukturális párbeszéd egy nagyon fontos témája a napirendünknek. Eddig egy ilyen strukturális párbeszédülésünk volt, De most meg is adnám a szót a biztos úrnak, hogy mutassa be nekünk az Európai Szolidaritási Testületet, és tessék. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy röviden bemutathassam önöknek az Európai Szolidaritási Testületet, amelyet eh, tavaly decemberben indított a bizottság az Agrár Tanácsban már tartottam egy előadást erről a témáról, és tudom, hogy a kollégáim egy része más tanácsokban is megjelent, illetve szakbizottságokban ebben a házban, és már tartottak előadást a témáról. Mielőtt egy gyors PowerPoint előadást tartanék, aminek egyébként a, ami egyébként önök számára is elérhető, néhány megjegyzést tennék a testülettel kapcsolatban. Az Európai Szolidaritási Testület a fiatalok számára önkénteskedési lehetőséget biztosít. Gyakornok ként, illetve egyéb formákban kifejezhetik a szolidaritásukat. A szolidaritási tevékenységet sok területen lehet kifejteni, ilyen a vidékfejlesztés, az agrárium, a környezetvédelem, a katasztrófa elhárítás, Eh, például eh, az erdőtüzek, áradások, illetve ételosztás, egészségügyi eh, témák, migráció, menekültügy vagy területi kohézió. A kísérleti szakasza jelenleg folyik ennek a, műs, ennek a programnak, és 2017. decemberéig tart. A kap 1,8 millió euróval jár, járul ehhez hozzá különböző területeken, például a Natura 2000 területeken. A második fázis előkészítése az jelenleg zajlik, hogy a jövő év elején elindulhasson. Egy jogalkotási anyagot fogunk elfogadni május 24-én. A második fázisban azt arra számítunk, hogy a kap ugyanilyen összeget, tehát 1,8 milliót dob be a közösbe, és ez azt is mutatja, hogy a kap hogyan járulhat hozzá ehhez a testülethez, hogyan járulhat hozzá a társadalom igényeihez, illetve a bizottság céljaihoz. A kezdeményezés kapcsolatot teremtett a fiatalok és az erdészet, mezőgazdaság, környezetvédelem között. A kap pénzek azok nem csak a központilag menedzselt fellépésekre vannak korlátozva, hanem a nemzeti és regionális hatóságok is tehetnek ilyen lépéseket. A leader programok már most is több olyan projektet hajtanak végre, amelyek a szolidaritás alá tartozhatnak, ilyen például a migránsok menekültek integrálása, illetve a katasztrófák megelőzése. A líder egyébként is jó szerepet tölthet be a vidéki területeken a szolidaritási eh, testület szempontjából is. Az oktatás, technikai támogatás, eh, erdőgazdálkodás eh, szintén fogadhat önkénteseket bizonyos feladatok ellátására. Tehát az egyes tagállamokban a hatóságokra tartozik az, hogy hogyan és mi módon akarják kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyek a szolidaritási testület biztosít. Ezt eh, a témát mindenképpen fel akartam hívni az önök figyelmét erre, eh, hogy eh, önök is segítsenek. Úgy gondolom, hogy a szolidaritási testület elő fogja mozdítani a szolidaritást és a megértést a helyi szinten is. Tehát most akkor egy gyors PowerPoint előadást mutatnék be a szolidaritási testülettel kapcsolatban. Az első ábrán ahogy azt már mondtam, szerepel a célja ennek a programnak, nevezetesen a szolidaritás kialakítása. Itt most még csak kísérleti szakaszban vagyunk, a cél mégis az, hogy 2020 végéig 100 ezer fiatal vegyen részt ebben a programban is járuljon hozzá a társadalomhoz. 29 ezer fiatal már most regisztrálta magát, és a szervezetek és az önkéntesek közötti egymásra találások száma is nő. A, egy portugál és egy olasz tréni már Belgiumban dolgozik. A jogszabály elfogadása a jogszabály tervezet elfogadása után az a parlament és a tanács elé kerül, remélhetőleg időben befejezi a munkát a két jogalkotó, hogy ténylegesen elindulhasson ez a program. Egy közös keret alapján működik a program, van egy küldetési nyilatkozat, elvek, illetve egy karta. A hármas ábra mutatja a fő elemeit ennek, a szolidaritási testületnek. Egyrészt van foglalkoztatási, másrészt önkéntességi ágazata, Eh, az önkéntesség az eh, rugalmasabb, 18 és 30 év közötti fiatalokat eh, várnak, és a hossza az egyes elhelyezéseknek, kiküldetéseknek 2-től 12 hónapig terjedhet. A földrajzi hatály az az EU területére terjed, ki, bár néhány program az EU-n kívül is megjelenik. A munkamenetet ábrázolja a következő ábra, hogy hogyan lehet jelentkezni, és hogyan tud majd ez hálózattá szerveződni, amely előkészíti a következő évek munkáját. A szervezetek és a fiatalok szempontjából is előnyökre lehet számítani. Megfelelő szervezeteket akarunk keresni az önkénteskedésre hajlamos fiataloknak, és a szinergiát is ki akarjuk használni európai szinten. A nyolcas ábra mutatja a különböző finanszírozási programokat, amelyek a testület finanszírozásában részt vettek, a kapról már szóltam. A következő ábra azt mutatja, hogy közös vagy megosztott irányítás alá is tartozhat a program, tehát az első pillérben, például az iskolai programban ételosztásra kerülhet sorra a gyerekek részére, illetve információs tevékenységek. A második pillér alatt egy sor vidékfejlesztési program nyílik meg a Szolidaritási Testület tagjai számára, hogy részt vegyenek bizonyos munkákban. A líder játszhat itt egy nagyon komoly szerepet a Szolidaritási Testület tevékenységében, vidéki területeken. Elnök úr, még egyszer szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy ezt a kezdeményezést röviden ismertethettem, és megpróbáltam egy gyors bevezetőt adni, és felhívni a figyelmet a szolidaritási testületre, eh, bemutatva azokat a területeket, eh, ahol eh, ez a testület tevékenykedhet. Köszönöm szépen, biztos úr. Olyan sokan szeretnének hozzászólni, hogy már előre mondom, hogy valószínűleg nem fogunk tudni mindenkinek szót adni. Mindenkinek csak egy percet tudok adni, mert aztán nagyon fontos, hogy a következő napi rendi pontra is elég időnk maradjon. Talán egy későbbi ülésen vissza tudunk térni erre a témára. Fédelne úr következik. Akkor visszavonom a hozzászólási időmet, és majd a következő ö, napirendi pontban fogok hozzászólni. Orzon úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztos úr, nagy figyelemmel követtem az Európai Bizottság nyilatkozatát a témával kapcsolatban. Néhány általános témára szeretnék kitérni, Először is mi a helyzet az Európai arról van szó, hogy itt az Európai Unió állandó lakosaira vonatkozik ez a program, de Törökország és volt jugoszláv köztársaságok is részt vehetnek benne, ezt láttam az apróbetűs részben, hogy lehet, hogy ezek az országok is részt vehetnek egy ilyen foglalkoztatási projektban. A FEDER, a LEADER program már létezett, a, úgy nem gondolja-e, hogy ez a második pilléres programok eh, jobban megfelelnének-e a mezőgazdaság támogatásához? Eh, ez ezt a programot arra használják-e, hogy a, bevonják a migránsokat és a eh, kirekesztés ellen küzdjenek. Nem igazán értem, hogy ez hogyan függ össze a mezőgazdasággal, illetve vidékfejlesztéssel. Köszönöm az ezzel kapcsolatos felvilágosítást. Szánova úr következik asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdésem lenne. Először is különbséget kell tennünk eh, a különböző önkéntes feladatok között. Aztán meg kell nézni, hogy milyen típusú munkát végeznek azok, akik a professzionális testületnek a tagjai, és ott fizetést kapnak, és hogyan néz ki harmadszor az ő fizetési szintjük. Hogyha csökkenteni akarják a költségeket, akkor az önkéntesekre nyúlnak vissza, és ezzel a, a, tudják termetesíteni a költségvetést. Flanagan úr, köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez az előadás. Az előző hozzászólóhoz hasonlóan kérdezem, hogy milyen a e, juttatási szint, és milyen, e, ha jól tudom, 18 30 év közöttiek vesznek részt ezen, ebben, a testületben, ebben a testületben. Az én szüleimnek hat gyereke volt, mire 30 évesek voltak. Hogyan tudnak megélni ebből a pénzt, pénzből? hogyan egy, egy ez más, hogyha valakit támogatnak a szülei, de egy átlagember hogyan tud ebből, hogyan tudja fennmaradni, fenntartani magát, hogyan tudja a családját eltartani, tudja fizetni a lakbért, Köszönöm szépen. Aguilera asszony következik. Biztos úr, kiválónak tartom ezt a kezdeményezést, ezt világosan szeretném elmondani. Ez egy nagyon érdekes perspektíva, és mindenképpen oda vezethet ez, hogy a szolidaritás értékeit a társadalomban támogatják, és a fiatalok ezt ápolják. Konkrét kérdésem lenne Spanyolországban az a helyzet, hogy van egy hasonló önkéntes szolgálatunk. Ez hasonló, mint ez a szolidaritási testület. Konkrétan az a kérdésem, Ön elmondta, hogy a mezőgazdaság eh, milyen eh, szerepet vállal ebben, vagy milyen szerepet játszik ebben. A pénz viszont valószínűleg a LEADER eh, projektből jön, illetve a vidékfejlesztés költségvetéséből. A fiatalok milyen területeken dolgoznak, és hogyan regisztrálja magát valaki? tagállamon keresztül, ott vannak-e tagállami nyilvántartások, vagy van egy európai közös nyilvántartás, ezt is tisztázni kellene. Egyébként jónak tartom ezt a kezdeményezést, de világossá kell ezt tenni. Andrew úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Ákidére asszonyhoz csatlakozva én is azt mondanám, hogy ez a kezdeményezés vonzó, a fiataloknak lehetővé teszi, hogy mm, elkötelezzék magukat önkéntesen, természetesen ez nem kötelező, hogy használjanak a társadalomnak Minden esetre ez egy nagyon fontos kezdeményezés, lehetővé teszik, teszi az utazást is, akár a mobilitást a különböző országok között, akár a nyelvet is lehet eh, gyakorolni, a kultúrát megismerni, eh, csereprogramként is fel lehet ezt eh, fogni, és ez egy európai szövet, az európai kapcsolatokat szorosabbá fűzi. ráadásul, ha jól értettem, akkor nem csak, hogy fizetést kapnak a fiatalok, hanem biztosítást is kapnak, a utazási költségeiket is megterítik. Ami a mezőgazdasági tevékenységet illeti, ami ön látták-e már, hogy kik, jelentke, kik jelentkeznek, és milyen munkára itt? mert amellett, hogy a kultúrák találkoznak egymással, a mezőgazdaság mint szakma is fontos szerepet játszhat. E, érdekes lehet látni, hogy a fiatalok pontosan milyen tevékenységre jelentkeznek, és e, az jövő szempontjából érdekes lehet. E, Dantán úr következik. A kérdésemet már föltették, úgyhogy nem használom ki az időmet. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ha a fiatalok valami mellett elkötelezik magukat, ez mindenképpen pozitív. 20 éve eh, létezik az Európai Önkéntes eh, Szolgálat. Eh, a két programot mi különbözteti meg egymástól? Őszintén szólva, az Európai Szolidaritási Testület nagyon gyorsan ütötte fel itt a fejét. Az Európai eh, Ifjúsági eh, Egyesületek nem is igazán tudtak róla, szinte egyik napról a másikra megjelent, és sok eh, fiatal csodálkozott ezen, hogy miért nem az Európai Önkéntes Szolgálatot bővítették ki, amely egyébként már elég sok tapasztalattal rendelkezik. Jár úr. Nekem is lenne két kiegészítő kérdésem. Ki pályázhat, mezőgazdasági üzemnek kell -e legyen, vagy valamilyen egyesület kell, hogy legyen, vagy a regionális líder területek lehetnek-e ezek? A másik kérdésem pedig az, hogy a pénzt hogyan osztják el, van-e valami nemzeti kvóta, vagy van-e valamilyen európai alap? Az egyes tagállamok között osztják el a pénzt, vagy pedig egyszerűen aki előbb jelentkezik, az kapja a pénzt, az kapja a pénzt és hogyha elfogy, akkor elfogy. Köszönöm szépen, nekem is lenne egy kérdésem. milyen munkaszerződés kötnek-e, vagy önkéntességi szerződés kötnek-e a fiatalokkal, kapnak-e szállást? Az önkéntességgel kapcsolatban kérdezem, hogy mi, de milyen szerződést kötnek itt a fiatalok, mert konkrétan munkaviszonyról van szó. A LIDE programból adják meg a támogatást ehhez a programhoz költségvetésileg? Elnök, köszönöm szépen. E, a koncepció jó. A biztos úr az Európai Szolidaritási Testületről beszélt, de nézzük meg a valóságot, a gyakorlati kialakítását ennek a programnak. Nagyon sok program, nagyon sok kérdés felmerült a témával kapcsolatban. arról van ez szó, hogy például a fiatalok, akik jár úr üzemében dolgoznak, azok ezen szolidaritási, test, szolidaritási testületen keresztül lehetőséget kapnak-e arra, hogy tanuljanak valamit a mezőgazdaságról. Biztos úr, ön ilyen szó. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az sok érdeklődő kérdést. Először is fontos leszögezni, hogy a, a részletei ennek a kezdeményezésnek a jövő heti kollégiumi ülésen fognak még kiderülni, és aztán tudjuk a társ jogalkotó elé terjeszteni a dolgot. Elnök úr, én azt javaslom, hogy a jövő heti bizottsági ülés után írásos választ adnék a felmerült kérdésekre, mert ma este még erre kevés jogom van. De hát a lényeget azért el tudom mondani, ez egy önkéntesek számára kialakított program Juncker úr személyes támogatását élvezi, az Unió állapotáról szóló beszédében említette először. Azt akarta, hogy fiatalok a lehető legkiteljesedettebb módon, önkéntes alapon tudjanak részt venni társadalmi tevékenységben. Nem akart ő ezzel semmilyen már meglévő erőfeszítés programot aláásni, ezeket visszaszorítani, szó sincs erről. Ez egy szolidaritást szorgalmazó új kiegészítő hozzáadott érték, egy olyan világban, ahol migráns válság van, tüzek vannak, földrengések vannak, ahol mindig van sajnos olyan lehetőség, ahol szolidaritásra van szükség, összetartásra, segítségnyújtásra és az ehhez való előkészítő program rugalmas. A tagállamok is önkéntesen vesznek ebben részt, vagy sem, és ha kis pénzt adnak rá, kis pénzt adnak rá, ha többet, akkor többet. Ez egy kísérleti program. Nyilván ebben a fázisában aztán még nem beszélhetünk arról, hogy túl, túl lenne finanszírozva. nyilván azon leszek, azon leszünk, hogy a jövőben ezt egyre több pénzzel tömjük ki. Gondolom önöknek is ez a erő vagy igénye. A második kérdés pedig van egy kiegészítő dimenziója dolognak. Ha emberek segíteni akarnak egymáson a saját környezetükben, mondjuk egy természeti katasztrófa kapcsán, akkor ennek lesz egy kerete. Az Erasmus Plus nemzeti ügynökségek bonyolítják le konkrétan a programokat. Oktatási, adóvizuális és kulturális dj felügyeli azt, de több DJ együttműködésével. Egyelőre még ezek nem kőbevésett struktúrák, ez egy megosztott menedzsment alatt van. Az Erasmus plusz 50 millió euróval járul hozzá, és 14,2 milliót egy másik program, a Life az 2 milliót, a Polgári európai program ugyancsak 2 milliót, 9,6 milliót a migráns program, és a CIP 1,6 milliót. Tehát több ö, program és főigazgatóság érintett ennek a finanszírozásában, működtetésében Nyilván sok részletet is szeretnének tudni a kollégák. Én csak egy rövid bevezetőt akartam itt adni, egy felütés volt ez, de a lehető legpontosabban megválaszolom a kérdéseiket a jövő heti kollégiumi ülés után, és ha azután is szükséges még, akkor akkor is, ha a jövő heti válaszaim után is maradnak kérdéseik, nyugodtan tegyék föl. Minden jogalkotási, kérdés is felvethető, hiszen el kell helyezni ezt a jogalkotásunk rendszerében, ezt az új programot. És még egy dolog, elnök úr. Még nagyon kevés tapasztalatunk van, hiszen az első önkéntesek március végén kezdtek el dolgozni. Köszönöm, biztos úr. Úgy látom, hogy akkor várhatjuk a kiegészítő információkat, köszönjük a bevezető általános információkat, várjuk a részleteket. Köszönöm, és akkor most rátérünk a következő napi rendi pontra. Ez egy sokkal átfogóbb téma, Lavia kolléga úr is utalt erre a mai ülésünk fő témája a strukturált párbeszéd a mezőgazdaság és vidékfejlesztési politika területén a bizottság és parlament között ennek van egy kialakított rendszer, éves ütemterve. A bizottság és a biztos felelős biztos is ebben részt vesz. Szeretnénk többet megtudni a 2017-es bizottsági munkaprogramról, és arról, hogy mik lesznek a bizottság prioritásai, és hogy ezek a prioritások hogyan tükröződnek a bizottság jövői munkaprogramjában. Ezt azért szeretnénk, mert szeretnénk mi is ebben szerepet kapni, be, beleszólási jogot. És ezt úgy gondoltuk elkezdeni, hogy kérdéseket teszünk föl a biztosnak. Köszönjük, hogy hajlandó volt erre. Írásban megküldtünk kérdéseket a biztos úrnak, és ezért úgy gondolom, hogy úgy kéne ezt most akkor folytatni, hogy ő adjon választ ezekre a fő kérdéseinkre tehát, és amint ez megtörtént, egyes kérdéseket talán újra lehet fogalmazni, pótkérdésekkel kiegészíteni. Így folytathatnánk ezt a mai párbeszédet. Úgyhogy biztos úrnak, a koordinátoroknak adom meg a szót pedig a képviselő társaimnak. Biztos úr, ez egy nagyon komoly probléma, kérjük, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm, elnök úr. Igen, ez a strukturált párbeszéd kiváló hasznos módja az intézményeink közötti együttműködésnek. És remélem, hogy sok kérdésben egyetértünk, ha pedig mégsem, akkor meg, meg tudjuk ezeket békében beszélni. Sok kérdést kaptam, 40-nél is többet. Remélem, hogy megkapták a válaszokat, ezeket informatívnak találták. Most ugye a bizottság mandátumának a közepén vagyunk. Az első szakasz a korábbi időszakról való átállás jellemezte, de közben az orosz embargó, az es, eső mezőgazdasági árak, mint váratlan körülmények, és a CAP eleve átalakítandó rendszere bizonytalansága okozta a gondot. És nem remélhetjük, hogy kiegészítő pénzügyi támogatások, egyéb eszközök lennének elérhetőek a megnövekedett problémák kezelésére. Az omnibus rendelet és a zöldítésre szóló delegált aktus kapcsán én bemutattam az egyszerűsítési terveimet, a kereskedelmi szabályokra vonatkozó programomat, sok előrelépés történt, és remélem, hogy történik is majd. Nagyra értékelem, elnök úr, amit az Omnibus rendelet kapcsán a parlament tett, és De Castro és Dess urak erőfeszítését különösen köszönöm. Önök betartották a határidőket, és így most még a nyári szület előtt ennek egy fontos fejezetét lezárhatjuk még az észt elnökség előtt. Nem rég ugye már jártam egyszer önöknél, és akkor felhívták a figyelmet a egyszerűsítési tervek átültetési nehézségére, és ö, egyetértek a kritikával, ugyanakkor sok jó dolog történt, az MFF félidős értékelése most lehetőséget ad nekünk arra, hogy a következő két és fél év során már annak a jegyében folytassuk a kap költségvetési tervezését, és persze az MFF hosszabb távú tervezését, hogy ezeket az új szempontokat érvényesítjük majd közben. Megpróbáljuk mezőgazdaságunkat a globális piacon egyfelől versenyképességét tenni, másfelől pedig a belső ellátást garantálni. Az Egyesült Királyság kilépése sem segíti most ezt a helyzetet, sok bizonytalansági tényező van. Abban azt hiszem egyetértünk, hogy a mezőgazdasági és élelmiszer ágazatnak szüksége az, hogy olyan kereskedelmi szabályaink legyenek, amelyek védik az európai termékeket. Úgyhogy ennek kapcsán biztos, hogy bőven lesz majd, főleg júniusban majd megbeszélni valunk. Tavaly óta sok pozitív dolog történt azonban. Sok piacunkat visszanyertük, persze ezek nem automatikus dolgok, ezek az eredmények még csak csírájukban vannak meg, de a közös piaci szervezet eszközeivel és az önök támogatásával a bizottság megpróbálja minden erővel támogatni a mezőgazdasági ágazatot. Egy közleményt is kiadtunk a kap jövőjéről, és majd még fogunk is egy másikat. Az első kommunikációnk 3000 320 ezer válaszadás, válaszadó eh, válaszának értékelése után íródott. Tehát nagy volt a részvétel, nem csak a mezőgazdák, hanem más ágazatok képviselői is tettek javaslatokat, és az egyes kampányok eléggé különbözőképpen csapódtak le a különböző helyeken. Ez persze mindig is így volt, de sok értelmes megemlítésre méltó és reprezentatív vonal látszódik kirajzolódni lesz Brüsszelben július 7-én egy stakeholder conference, remélem önök is ott lesznek majd ezen, de sok más száz, több száz résztvevő is ott lesz, és ott a bizottság közleményét majd megvitathatják a résztvevők és aztán az év végére egy másik közleményt fogunk kiadni. Tény, hogy a termelésünk fenntarthatóságát, a farmok ellenálló képességét akarjuk növít, növelni, és persze a fiatal gazdálkodók beszállását az ágazatba, a technológiai innovációk beépítését a gyakorlatba. Az új technológiák például az ellenőrzéseket is javíthatják, ezek hatékonyságát. Sok mindent lehet már műholdról ellenőrizni, a Copernicus program is beindult, és a közeljövőben a műholdas parcella felügyelet a mindennapok részévé fog válni, ezt legalábbis meg akarom valósítani. Az Európai űrügynökség egy olyan tendert ír ki, amelyre a kapra van szabva, és arra irányul, hogy a kap adatait a Space ügynökség adataival összekösse. Digitális megoldásokat keresünk tehát a kap modernizációja kapcsán. A nemzeti hatóságok támogatása is kell azonban ahhoz, hogy ezek az, az AJAK rendszer alrendszerei jól működhessenek. Ehhez agrikörnyezetvédelmi adatgyűjtésre van szüksége, de ezzel nem kell megvárni a következő kapreformot. Ezeket a technológiákat amint, amint hamar csak lehet el kell kezdeni használni. Ez átvezet egy másik témára, amely önöket érdekli, a nem fair kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása. Önök sokszor felhívták már erre a figyelmet, és decemberben a tanács el is fogadott ebben a témában egy mm, szöveget, az élelmiszerláncban a gazdálkodók fennmaradása az egyik legfontosabb szempont. De hát persze a piac átláthatósága, az unfair kereskedelmi gyakorlat visszaszorítása és egyéb ajánlások megvalósítása a Task Force révén és kapcsán ugyancsak prioritások. Az Omnibus vitában erről volt szó, a bizottság azon lesz, hogy azok a jövőbeni kedvezményezések mind a jobb szabályozás szolgálják, amelyet jövőben meghozunk. A piacok szabályozása felügyelete tekintetében azt kell elmondanom, hogy a cukorkvóták hatását már évek óta láttuk, hogy hogyan fog alakulni, és az, a kvóta rezsimnek most már ugye vége, és úgy néz ki, hogy az Európai Unió az új piaci lehetőségeknek és a növő keresletnek köszönhetően nettó cukorexportőré fog válni ismét a kóta eltörlése után. A bizottság persze ezt szigorúan szorosan követi, a piaci megfigyelő szervezetünk révén a leghető legtöbb és legpontosabb adatot gyűjtjük, az átláthatóvá tett cukorpiacról, és ez alapján hozzuk meg döntéseinket. Most itt befejezem, és várom kérdéseiket, pótkérdéseiket, miután hát megpróbáltam az írásos kérdésekre válaszolni, és ha lesz még, akkor azokat meg írásban fogom megválaszolni. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most megkezdjük az eszmecserét. És utána majd biztos úr válaszolhat ezekre a kérdésekre, aztán pedig meglátjuk, hogy hogyan folytatjuk. Danta úr kíván először szólni, tessék. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr! Albert Dess koordinátorunk kérte, hogy ne, én helyettesítsem, mert sajnos nem lehet itt. Három dologról beszélnék azzal kapcsolatban, amit ön mondott, és korábbi nyilatkozataival kapcsolatban is. Ön, ahogy mondta is, egy vitát indított a kap jövőjéről, ez, ebbe sokan beleszáll, be, beszálltak ebbe az vitába. Sokan járultak ehhez hozzá, sok vélemény fogalmazódott meg. A vélemények egy része az néha lobby érdek, néha polgári érdek, az állampolgárok érdeke, illetve a résztvevők is ezeket a köröket tükrözik szeretnék, hogyha ez a pénz, amely a gazdáknak van szánva, bizonyos célokat, más célokat is eh, szolgálna, például a környezetvédelmi eh, célokat is. Én azt gondolom, hogy kellőképpen eh, felvilágosultak már a gazdálkodók, hogy fontos szerepet tulajdonítsák ők maguk is a felmelegedésnek, illetve a környezeti problémáknak. Ugyanakkor arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a gazdasági egyensúly is egy fontos tétele a kapnak. A 2006-os, 2016-os, 2016-ig terjedő időszak is mutatja a törékenységét ezeknek a gazdaságoknak például a tej ágazatban. Láttuk 2016-ban, hogy a klímaviszonyok szintén megzavarták a gabona ágazatot, és egy sor európai régióban, európai országban láttuk azt is, hogy azok a klíma események, amelyek áprilisban, májusban történtek, szintén e, erős hatással voltak a bevételeire a gazdálkodóknak. E, nyilvánvaló tehát, hogy e, ez erősen veszélyezteti a gazdálkodás jövőjét, de mégis emlékeztetni kell a közvéleményt is arra, hogy a kap az elsősorban egy gazdasági eszköz. Az elmúlt hetekben, az én hazámban is, azok a, a problémák sokasodtak. Często pojawia się pytanie poruszone tutaj przez pana Danteu Rolnika. Köszönöm valóban gyakran megjelenik ez a kérdés, amiről Danten úr is beszélt. A gazdálkodókban is eh, felmerül a kérdés, hogy mi lesz például a tejágazat sorsa és mi lesz a tartalékok sorsa. Amennyiben a tartalékot az, a piacra szabadítják, akkor az meg fogja zavarni a piacot. Mit lehet csinálni? Talán az EU-n kívül kell eladni ezeket a felhalmozott készleteket? Amennyiben ezt a tejet ugyanis a piacra öntjük, akkor már is egy válság lesz ebben az ágazatban. Oui, merci, Köszönöm, elnök úr. Én az omnibusszal kapcsolatban szólalok fel, amelyre utalt Danten úr is. Ez az omnibus eh, talán nem mindenki vette észre, hogy az legutolsó szavazáson nem volt teljesen világos az eredmény, és És elsősorban a problémaként fogalmazódott meg a tisztességtelen piaci verseny, amelyet kezelni kellene. A gazdálkodókat kell, a termelőket kell jobban megszervezni, gyakorlatilag az összes ágazatban, hogy felléphessenek a tisztességtelen viszonyok ellen. Én azt szeretném, hogy ön, tudni, hogy ön hogyan fogja ezt a témát felkarolni, és az elkövetkezendő viták során milyen álláspontot fog elfoglalni, ami pedig a reformokat illeti. Itt elsősorban megint a gazdasági kihívásokra kell koncentrálni, Megint a probléma az, hogy nem csak költségvetési szempontból kell ezt eh, vizsgálni, amennyiben csak ezt nézzük, akkor valóban képzelőerőre lesz szükség, eh, és meg kell indokolni, és észszerűvé kell tenni a közös agrárpolitikát össze kell kötni a fogyasztást a termeléssel, és ide be kell vonni a környezetvédelmi kérdéseket is, ahogy arról Danten úr beszélt. Köszönöm. Ami az élelmezési láncot illeti, a gazdák elég egyértelműen az alábbi üzenetet fogalmazzák meg. Itt eh, elsősorban az árakról van szó, amik emelkednek a monopól helyzetből kifolyólag. Eh, gondolok itt eh, a műtrágyák árára, illetve a termelés egyéb tényezőire, amelyek alakítják ezt az élelmiszerláncot. Tehát nekünk erre is gondolnunk kell, ezeknek mindnek meg kell jelennie az árakban is. Pán poseł Nicholson, now or later? Okay. Nicholson úr, most vagy kicsit később? Most. Thank you very much indeed, Chairman. Uh, apologize for not being here. Elnézést kérek, hogy nem voltam itt korábban. Ugyanakkor árnyék előadóként az élelmiszer pazarlásról beszéltem, és örültem volna, hogyha beleszólásunk lenne abba, hogy mikor milyen téma van napirenden, mert egyszerre két helyen nem lehetünk. Nyilván eh, különböző álláspontok vannak különböző időkben. Én örülök, hogy itt van a biztos úr, nagyon örülök mindig önnek. Hétvégén sokszor láttam tévében, eh, Fríz eh, teheneket simogatott Manaham megyében, és Barnier úr is részt vett ezen a nagyon fontos küldetésen, és elnézést kérek, hogy ilyen egyértelműen kell fogalmaznom, de ön tudja, hogy ha keményen fogalmazok, arra is hogyan kell reagálni. Nem tudom, hogy sikerült-e önnek többet megtudni a Barnier úrtól, mint amit hallottunk. Van egy északír agrárvásár, amely most zajlik és mindenki, akivel ott beszéltem, azt kérdezte, és mindenkitől ugyanez volt a kérdés, mi fog történni, milyen lesz a jövőnk. Na most én tudom, hogy eh, október előtt semmi nem fog történni, mert a német választásokat meg kell várni, de a gazdálkodók a médiából tájékozódnak, és különböző politikusok eh, gyakran sötét képet festenek, azt mondják, hogy minden össze fog omlani. A valóság az, azonban az, hogy nem kellene egy kicsit most a valóságról beszélnünk az Brexit kapcsán? Már elkezdődtek bizonyos események, konstruktívan le kell ülni, egymással tárgyalni, a legjobb érdekeket szem előtt tartva, mindenki érdekeit szem előtt tartva mindenkinek a hosszú távú érdekeire is tekintettel. E, és fel kell hagyni ezzel a retorikával, a megafon diplomáciával. A megafon diplomácia most a Lamans csatornán át zajlik. Jó lenne, hogyha ennél konstruktívabbak lennénk, és tudom, hogy ön komoly szerepet fog játszani ebben a tárgyalás sorozatban, de ez az egyik nagy probléma, amelyel az elkövetkezendő 12 hónapban meg kell birkóznunk. Miller asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, nekem is a plenárisra kellett mennem, és csak most tudtam ideérni. A közös mezőgazdasági politika mellett a screening és a delegált, tehát felhatalmazáson alapuló jogi aktusok is foglalkoztatnak engem, a protein, az fehérje stratégia, illetve a gazdák bizalmát nem szabad eljátszani. A gazdák szeretnének a politikára hagyatkozni, a hitelességünkről van szó, és hogyha e, a greeningről beszélünk, tehát a zöldítéstől beszélünk, és nem engedjük meg a növényvédőszerek használatát, a fehérje növényeket e, termesztő ökológiai prioritásos területeken, akkor valóban a hitelességünk forog kockán. Aztán másodszor az online megkérdezések. Biztos úr, az eredmény rendelkezésre áll. Mi a helyzet ezek kiértékelésével? 322 válasz érkezett, ebből 45 Spanyolországból, Olaszországból, Franciaországból, Németországból, mm, tehát a 28 tagállamból 5 ország vett részt. 258 ezeren támogatják a Living Land kezdeményezést, amelyet a természetvédelmi ipar hozott létre. Hogyan akarja ért, biztosítani azt, hogy ezek az előre elkészített tömeges e-mailek nem ezek képezik a következő kap alapját, hiszen az online konzultáció egy érdemi vitához kellett volna, hogy vezessen, ami valóban a mezőgazdasági politika jövőjéről szól. És a harmadik pont, amit említeni szeretnék, a mi régiónkban, Németországban súlyos fagykárok voltak a gyümölcs és a szőlő termésben. A magvas gyümölcsök a e, cseresznye e, esetében például nagyon nagy károk voltak, az, az alma esetében is akár 70-100%-ig terjedő károk voltak. Hogyan lehet e, itt ezt kezelni? Kell ezt természeti katasztrófának kell tekinteni? Baden-Württemberg például ebből indul ki, és valóban be kell -e ezt jelentenünk, mint természeti katasztrófát, hogyan tudunk segíteni a gazdáknak, illetve a gyümölcstermesztőknek, a tagállamoknak mit kell tenniük annak érdekében, hogy kompenzálják a gazdákat. Köszönöm szépen. Pani poseł Sanra zapowiadała wcześniej, bardzo proszę. Tessék, megadom a szót a következő hozzászólónak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem több kérdésem lett volna, biztos úr. Madridban a következőt mondta. Azt mondta, hogy egy valódi közös mezőgazdasági politika reform lesz, modernizálják és egyszerűsítik ezt. Azóta már több fórumon hozzászólt ön is, és a többi biztos is. Mi a helyzet a modernizációval, kérdezem én. Mire jutottak ezzel? Ön azt mondja, hogy meghallgatja különböző véleményeket, de hol, milyen médiumokon keresztül? Hogyan gyűjti ezeket a véleményeket, és milyen jelentőséget tulajdonít a profi mezőgazdasági szervezeteknek Európában. Még egy kérdésem lenne, hogyan oldják meg a következő problémát? A dereguláció óta hatalmas problémák merültek fel. A tejválságot még mindig nem sikerült megoldani, az árak a termelői árak alatt vannak, Továbbra is eh, az adópénzeket arra fordítják, hogy a tejet felvásárolják a piacról. Spanyolországon és hasonló problémák merülnek fel. Ott például egy 20 ezer eh, tehenet számláló óriás tejüzemet akarnak létrehozni. Erről nek, önnek mi a véleménye? Európa ezt finanszírozza a túltermelés idején? Nem tanultunk semmit ebből? Ráadásul a cukorkótát is le akarják, meg akarják szüntetni? Ez tehát a kérdésem. Hogyan kezelik tehát a piacok ezen kérdését? Hojzling úr, köszönöm szépen. Biztos úr, nekem is lenne néhány kérdésem. Müller asszony a, a, a környezetvédelmi iparról beszélt. Valóban ilyen sokan érdeklődnek a mezőgazdaság iránt, vagy most akkor kiszortírozzák azokat, akik nem a mezőgazdaságra vonatkozó kérdéseket tettek fel, vagy a véleményüket mondták el. Ezt nagyon komolyan kell venni, ezt az online megkérdezést. Nem szabad eh, azt úgy eh, megközelíteni Müller asszony, hogy itt a eh, gazdák mondhatják el a véleményüket, a többiek pedig, többiek pedig hallgassanak. Hogyha mindenkit megkérdezünk, akkor mindenki elmondhatja a véleményét. A, hát, ami a tejet illeti, azt mondta Németországban eh, eh, egy tejtermelő, hogy 32 centnél eh, megáll a dolog, ennél lejjebb nem engedik az árat, de most úgy látszik, hogy megint, hogy kezd egy kicsit följebb ment az ár, de aztán megint csökkenni kezdett. Mi a helyzet ezzel? Az omnibus rendelet esetében esetleg végig kellene gondolni az önkéntes piac szabályozási intézkedéseket. Mit csináljunk ezzel a ö, több százezer tonnányi tejjel, ami ö, raktáron maradt? Mi a helyzet a glüfoszáttal? Biztos úr azt mondta, hogy nincsenek aggodalmak ezzel kapcsolatban. Ezt 15 évre jóvá lehet hagyni, de mi a helyzet ennek rákkeltő, esetlegesen rákkeltő hatásával? Ez a biodiverzitásra is nagyon súlyos hatással lehet, hogyha ez így van, akkor mégiscsak korlátozni kellene ennek a használatát. Ami a műholdas ellenőrzést illeti, ön azt mondta, hogy jobb és újabb lehetőségei vannak a műholdas ellenőrzésnek. Mi lesz ezzel kapcsolatban? Valóban milliméterre pontosan fognak ö, ellenőrizni mindent, vagy a rotát ellenőrzik? Ez is érdekel engem. Köszönöm szépen. Megi úr következik. Annyi úr következik. Köszönöm. Üdvözlöm biztos úr. A, e, engem a glifoszát megtiltása érdekel. Úgy tűnik, mintha e, megegyeznénk ezzel kapcsolatban e, de aztán ön hirtelen fölvetett, fölemelte a fejét, és nem tetszett nekem ez a, az arc kifejezése. Még egy kicsit olyan önelégültem, mosolygott is. A kanadaiak egy nagyon átfogó vizsgálatot készítettek a glifosz, glifoszáttal kapcsolatban. E, én e, Brüsszelben részt vettem múlt héten egy ülésen, a glifoszit, e, glifoszát ellenző ülésén, és így is nevezhetném ezt. Itt arról beszélünk, hogy mi történik a, e, konkrétan a mezőgazdaságban. De ezt az anyagot már 40 e, éve használják, de nem arról van szó, de nem lettek nem lett semmi baj a növényekkel, egyáltalán nem ment vissza a hozam, sőt, ez csak növekedett. Még mindig itt vagyok, hogyha olyan nagy probléma lenne a glifoszáttal, akkor nekem se szabadna itt ülnöm. Nem engedhetjük ezt meg, hogy mindenki bedobja a törölközőt. Aztán a következő probléma, mit fogunk csinálni, hogyha ezeket az anyagokat mind betiltjuk? Hogyha mindent permetezni kell ezek után? Kérem, hogy tartson ki ezen, ezen anyagnak az ellenzőivel kap, ellen is. Aztán, ami az a fagykárt illeti, most úgy látszik, hogy mindenki ugye aláírta az, hogy a klíma változás ellen fel kell lépni, mindenki csökkenteni akarja a, a mm, húsfogyasztását, de mégis ez úgy látszik, hogy ennek semmi hatása nincs, mert a fagykár mégis bekövetkezett, tehát semmit nem érnek el ezzel. Köszönöm. Dziękuję. poseł Łazow. Monsieur le Président. <clears throat> Monsieur le Commissaire, les quotas sucre, comme vous le Köszönöm szépen. A cukorkvóta szeptember 30-án jár le. Mit fognak tenni a, e, a piac e, e, egyensúlytalanságával kapcsolatban mit kívánnak tenni, hogy elkerüljék a tej kvóta kivezetésekor felmerült válságot? Merkel, illetve Trump felvetették azt, hogy újra kellene indítani a szabadkereskedelmi egyeztetéseket. Mi a helyzet ezzel a problémával? Aztán a, mexikói elnök és felvetette azt, hogy egy szabadkereskedelmi egyezményt kellene elérni, aláírni, mi a helyzet ezzel a jövőbeni szabadkereskedelmi egyezménnyel, és mi ennek a perspektívája? Köszönöm. Tisztelt képviselők. Ez egy nagyon érdekes volt, ez az első kör. Nagyon nehéz feladata van a biztos úrnak, de megadom neki a szót. Uh, um, Köszönöm elnök úr, Dantan úrnak. Persze, ha el kell érnünk valamit, akkor azt nyilván a gazdálkodók javára akarjuk elérni. A élelmiszerbiztonság a másik cél, a minőség a harmadik, és mindehhez a gazdák is kellenek, hiszen a többi cél is a gazdák által valósul meg és hát természetesen ott van a fenntarthatóság célkitűzése, valamint a munkahelyteremtés a vidéki területeken. De az elmúlt két évből tudjuk, hogy vannak nehézségek a piaci ellenállás, illetve kockázatkezelés vonatkozásában, illetve azzal kapcsolatban, hogy a 2015-ös klíma megállapodást sikerül e tartani, a fejlesztési célokat sikerül-e tartani. Tudjuk, hogy a fiatalok vonzása, be, becsatornázása az agrárágazatba szintén nehéz nehézségekbe ütközik, és egyébként ezekről beszéltem is az elmúlt időszakban. Most alakítjuk ki a szakpolitikánkat, amelynek célja, hogy válaszoljunk ezekre a kérdésekre. De Andrió úr jelentése a vidékfejlesztéssel kapcsolatban elég sok válasz lehetőséget tartalmaz. Tehát ami a kapott illeti, eh, ugye az előző reformhoz képest három irányba mehetünk el, illetve három ága van, eh, gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi. De természetesen a gazdasági, az a gazdák és a gazdaságok túlélése szempontjából eh, a legfontosabb, mert a gazdák nélkül, azok túlélése nélkül a másik kettő már meg se valósulhat, nem is lesznek termékek. Tehát Nyilván a költségvetés az majd kritikusan fontos lesz, eh, hogy a tagállamok több pénzt kell, hogy beledobjanak-e, nem tudom, a költségvetésbe, nem tudom, sok sikert hozzá. Eh, lesz -e megállapodás eh, a Monti jelentéssel kapcsolatban, hogy további, további bevon, adó, hogy mondjam, bevételek legyenek, például környezetvédelmi adók, na ezzel kapcsolatban sem vagyok különösebben optimista. E, nyilvánvalóan a maximumot kell kihozni a, a, a költségvetésből. Hogyha több információt tudnak adni nekem a tagállamok részéről, akkor én annak örülni fogok. Minél több pénz van a fazékban, e, a közösben, annál, e, annál nagyobb a lehetőségünk, esélyünk arra, hogy sikerüljenek a céljaink. Ami a tejport illeti, ugye tudjuk, hogy 2015-ben, 2016-ban magáraktározási projektment, illetve egyéb, egyéb intézkedések, és tudom, hogy ezt felhasználták bizonyos bizony, piaci szereplők arra, hogy csökkentsék a felvásárlási árakat. Egyébként tanultunk a 2009-es időkből, amikor kvóta volt, és 250 ezer tonna volt a kvóták ellenére raktáron, és nekünk most oda kell figyelni, hogy ez ne üsse, ne verje le a piaci árakat. Ezt is tesszük ehm, e, e, a túl alacsony tendereket elutasítottuk, gyakorlatilag az összeset, együttműködünk a harmadik országokkal, és gondolkozunk azon, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban milyen megoldások lehetnek az elkövetkezendő években úgy, hogy ne sérüljen az ár a felvásárlási ár. Andrió úr említette a CMO-t, illetve a versenyszabályokat, és azt, hogy az Omnibus is készülőben van, itt az Agrárbizottságban is. Most, hogy ezek a, mind az asztalon vannak, most a bizottságnak is meg kell ezt vizsgálnia. Én az elmúlt tíz napban Kanadában jártam, ahol export lehetőségeket akartam kialakítani, és felmérni, hogy mi igaz abból, amit Amerikából hallunk, de az elkövetkezendő egy-két évben eh, majd a különböző trialógusok mellett eh, megpróbálok reagálni tiszteleteljesen azokra a kérdésekre, felvetésekre, amelyek elhangzottak. De Vesztiger asszonynal is együttműködünk, aki a versenyügyekért felelős, és ezeket a kérdéseket, például az élelmiszerlánc kezdeményezést eh, komolyan meg fogjuk vizsgálni. Azt hiszem, hogy június 20-án majd ő is itt lesz ebben a bizottságban, és majd mi ketten próbáljuk együtt kezelni ezt a kérdést kérdést. Az biztos, hogy az élelmiszerlánccal kapcsolatban én is tervezek javaslatokat, és most a jobb jogalkotás korában mindenképpen megpróbáljuk, bár nem túl hosszan, a hatástanulmányokat is megcsinálni, nem húzva ezzel az időt. De most az, hogy milyen versenyek vannak a különböző termelői szervezetek között, ezek mind olyan kérdések, amiket meg akarunk vizsgálni. Nikolson úr, az 50-es cikket március végén eh, aktiválta mélyasszony, június óta ült rajta. Eh, nyilván azelőtt eh, nem tehettünk semmit, már csak mélyasszony iránti tiszteletből sem. És aztán váratlanul választást írt ki tehát nem mi hívtuk, vagy nem mi írtuk ki a választást, hanem ő. Egyébként megértem, hogy miért írt ki a választást, de júniusig várni kell. Egyébként nagyon ügyesen megragadta a lehetőséget. És ő dönti el utána, hogy hard vagy soft Brexit lesz. Lehet, hogy önnek több információja van, mint nekem de a Barnier úrral az ír, északír határon járva és megvizsgálva az ottani termelők helyzetét, én arra jutottam, hogy a a tárgyaló, a főtárgyaló Barnier úr komolyan érdeklődik a praktikus intézkedések, a megoldások iránt, amelyek majd csökkentik a problémákat, amelyek az Ír-szigeten bekövetkezhetnek, és különösen az agrár ágazatban. Eh, és azok az agrár eh, szervezetek, illetve eh, érdekeltek, akik ott voltak, azok tettek is javaslatot, de hogyha Nagy-Britannia a Vámunióban marad, akkor az segítene. Fogalmunk sincs, négy-öt hét múlva kezdődhetnek a, a tényleges tárgyalások. Mindent megteszünk, tehát én együtt fogok működni az észak-ír közgyűléssel, csak úgy, mint a brit és az ír kormányjal annak érdekében, hogy észszerű és pragmatikus megoldásokat találjunk, csökkentve a veszteséget, amelyet Írország vagy a brit gazdaság elszenvedni kénytelen. A tudás szintje az kellemes meglepetés volt. Barnier úr már jól beledolgozta magát ebbe a témába, és ráadásul korábbi munkájában is szerzett tapasztalatokat, strukturális alapok, béke alap, stb. működésével kapcsolatban. Ami az organikus élelmiszereket illeti, tudom, hogy volt egy briefing, vagy lesz egy briefing session Hasling úr vezetésével, miután én innen, miután itt befejezem a az én előadásomat. Mi is mindent megteszünk, az elmúlt időben is mindent megtettünk annak érdekében, hogy harmonizáljuk a szabályokat, mind a gazdák, mind pedig a harmadik országbeli termelők szempontjából. És azt kell, hogy mondjam, hogy értünk el haladást, és köszönöm az előadónak, valamint az árnyék előadónak. Mindannyian nyomás alatt vagyunk, mert sokáig tart. Azt remélem, hogy a máltai elnökség folytatja a konstruktív hozzáállást, kérdést, és megfelelő megoldást fogunk elérni. De értünk el eredményt, azt kell mondjam. Ami a reakciókat illeti, eh, hogyha kap eh, egy, ha van 320 ezer válasz, akkor nyilván ott, eh, ott lesz kampány is. De itt nem a mennyiségről van szó, nagyon sok, nagyon jó beadványt kaptunk reakcióként, és biztos vagyok abban, hogy a jövőben is érkeznek majd beadványok, amelyek nagyon hasznosak, és biztos vagyok, hogy a parlament is pozitívan járul ehhez hozzá. Egyébként az, hogy lezárul a konzultáció, az nem azt jelenti, hogy vége. Az elkövetkezendő időszakban is várjuk a, a jó ötleteket. Ez a politikának egyébként a természete, tehát az önök eh, részvételét, eh, amiről az előbb is beszéltem, július 7-én eh, üdvözlöm, akkor lesz majd egy stakeholder konzultáció, megvizsgáljuk a különböző beadványokat, és újabb lehetőséget adunk embereknek arra, hogy elmondják még egyszer, amit gondoltak, gondolnak. Ami a kap modernizálását illeti, a 2015-ös, illetve klíma megállapodás, illetve a FAO 2015-ös eh, megállapodás, valamint a fenntartható fejlesztési célok 2015 eh, eh, ezek mind kihatással vannak, csak úgy, mint az eszközök, amelyek vagy rendelkezésre állnak, vagy nem állnak rendelkezésre. Van egy sor olyan terület, ahol mindenképpen plusz eszközöket akarnánk látni, mert zavarosak a piaci viszonyok tehát a, a megoldások kockázatkezelés az ár ingadozás vonatkozásában rendkívül nyitottan gondolkozunk, és nem akarjuk, hogy a jelenlegi politika irritálja a gazdákat abban az értelemben, hogy nehezebben tudják megkapni a támogatásokat. Tehát ezzel együtt egy egyszerűsítésnek is be kell következnie. A cukorkvótákat nem fogjuk visszahozni. Sok évvel ezelőtt megszületett a döntés. Szeptemberben kifut az egész, tehát a, a termelés ilyen jellegű szabályozása az nem része a terveinknek. Ami a tejet illeti, Házling úr is beszélt róla, nos, ami a tejpiacot illeti, az jó példája annak, hogy a kapott hogyan kell, mely területeken kell modernizálni. Nyilván a gazdáknak lehetőséget kell adni arra, hogy értékeljék a politikát, segítsenek nekünk, hogy hogyan lehet jobban eh, csinálni ezt, és látjuk, hogy egyes tagállamokban az elmúlt 8 hónapban 30%-kal mentek fel az árok, más országokban 10%-kal. Tehát ott is vannak különbségek, megint csak a piaci koncentráció szól ebbe. Bele van, ahol ki tudják használni jobban a lehetőségeket. Az EU átlagos tejár tavaly májusban, tehát egy évvel ezelőtt 27 cent per kilogram volt, most 33,4 cent per kilogram e, Nyilván e, itt most éves meg öt éves átlagokról beszélünk. Ez nem azt jelenti, hogy elégedettek vagyunk, és megoldottuk volna. Amennyiben így lenne, akkor nem érdekelne bennünket a kap e, modernizálása. Ami a sovány tejport illeti, az öt éves átlag környékén járunk, e, és e, valójában a mélyponthoz képest 35%-kal fölmentek az árak, e, ami pedig általánosságban illeti a kereskedelmi kérdéseket a mexikói megállapodást 20 év után felülvizsgáljuk, épp ideje, lehetőséget biztosít ez majd arra bizonyos termékek vonatkozásában, mint a tej ágazatban például, hogy kiterjesszük az üzleti lehetőségeket, mert ez bizonyos területeken nem aknázzuk ki teljesen, itt gondolok a zöldséggyümölcsre, illetve a tejágazatra, jobb eredményeket tudunk elérni, és én úgy gondolom, hogy az év végén majd értékelni tudjuk azt, hogy hogy, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás készen áll, illetve kiterjed, milyen módon terjed ki az agráriumra. Az Egyesült Államok készen áll arra, hogy részt vegyen a szabadkereskedelmi megállapodásban. Ezt mondták nekem, de természetesen a plegykákkal nem tudok mit kezdeni. De meg kell vizsgálnunk nekünk, hogy hogyan állnak hozzá a kereskedelemhez és azokhoz a témákhoz, amelyek szeptember óta felmerültek. Egyébként mi hajlandóak vagyunk konfrontálódni az Egyesült Államokkal, nekünk vannak defen, saját defenzív érdekeink is, amelyeket mindenképpen meg akarunk védelmezni. Még glifoszátot illeti, nem tudom, hogy milyen gyilkos mosolyról beszélt Egnyú úr. Sokan azt gondolják, hogy önök a gyilkosok, illetve az önök pártja, de most hagyjuk ezt a vitát ami a vegyi ügynökséget, illetve az élelmiszerbiztonsági hatóságot illeti, agyon elemezték ezt a témát, a glifoszát témát, és eh, holnap a bizottság asztalára kerül eh, Andrukaitis eh, úr tollából egy jelentés. Tehát én nem nem akarom önnek elrontani az estejét, e, e, majd holnap megtudja, de agrár szempontból egyébként én nagyon támogatom a tudományalapú megközelítést, és hogyha a vegyi ügynökség e, azt mondja, hogy nem rákkeltő ez az anyag, akkor én ezt elfogadom. De majd meglátjuk, hogy holnap mi hangzik el a teljes bizottsági kollégium ülésén. Proszę Państwa, dziękujemy Köszönöm szépen, biztos úr. Ha nem is kapott mindenki teljes választ, ön megígérte, hogy írásban válaszol. Most... Pan poseł Szany. Sari kollégának adok szót. Köszönöm szépen. Szanyi kollégának. Nem akarok a glikozit vitába beleszólni, erről van egy saját véleményem. Egy bizonyos mértéken túl minden káros lehet, egy bizonyos határérték alatt pedig minden hasznos is lehet Biztos úr, engem érdekelnének a részletek a következő évi munka terv részletei. Az, amit ön, az ön felelőssége kidolgozni. És ha lenne olyan kedves, kérem, tájékoztasson arról, hogy milyen változásokat lát a következő évben a kap tekintetében, és 0,2%-os, 0,2-es tons, kilograms. A 2.0 nyilatkozat kapcsán. És hogy ennek milyen hatása lesz a kis falvakban élőkre, E tekintetben talán szeretném a véleményét hallani. Nekró úr. Köszönöm, elnök úr. A mezőgazdasági tanács ülésén megvitatok dolgokat, amelyeket Lengyelországban és a balti államokban nem lehetett, ugye különböző betegségek, növénybetegségek terjedéséről van szó Magyarország, Románia, Bulgária irányában. Bulgáriában különösen nagy a félelem. Mi... Един сведен комплекс a... общината Кримулда, заради... A sertésláztól tartunk, Valdovában különösen. Hazámban a Kelet-Balkánon van egy speciális füge fa, amely nem felel meg az európai szabályoknak, nincs lefedve, és ezt is betegség fenyegeti. Hogy látja, hogy a, ezt a speciális betegséget, az ezzel való küzdelmet lehet több pénzzel támogatni a jövőben? Biztos úr, nem kell, hogy elmondjam önnek, hogy a Brexit vita mennyire érzékeny érinti Írországot, az ír köztársaságot, ahonnan én származom. De az is biztos, hogy nagyon sok ellentétes üzenetet hallunk, egyfelől sikerként könyveli el ön is, ami történt, mi pedig egyesek közülünk nem látnak semmilyen különbséget. Aztán mi lesz azokkal az országokkal, amelyek az is Királyság kilépése miatt szenvednek el majd például a áruk és munkaerő szabad áramlási tekintetében hátrányokat. és Más vélemények szerint az Egyesült Királyság politikai törpévé fog csökkenni, és mi felemelkedünk. Hol találjon ebben az ember kapaszkodót, és a, milyen lesz ez a vállás, és mit látunk arról, hogy Írország partnerei, kereskedelmi partnerei, exportőreink, importőreink, Németország, Hollandia ö, kapcsán hova fejlett? Ön ö, hetente tényleg csak 30 percet tölt ezzel a kérdéssel, miközben tudjuk, hogy mennyire súlyos ez a kérdés. De Kaszkó kolléga, köszönöm szépen, elnök úr és biztos úr, hogy eljött hozzánk, és hogy emlékeztetett minket arra, hogy május harmadikén az Omnibus rendelet kapcsán ugye nagyon tempósan a határidőknek megfelelően jártunk el, hogy ezt leszögezte. Egyszerű a kérdésem. Tudjuk, hogy ennél többet tettünk, mint sem, hogy csak az omnibus rendeletet elfogadtunk. Új javaslatokkal éltünk az egész mezőgazdasági ágazatra vonatkozóan, kockázatokkal kapcsolatos releváns javaslatokat tettünk, áldolgozási javaslatokat. Nos, ezekkel kapcsolatos a kérdésem, vagy kérdéseim. A mezőgazdasági miniszterek a máltai elnökség alatt, bár nem mondták ki ezt nyíltan, maguk között megállapították, hogy inkább vissza, visszalépés történt. A háromoldalú egyeztetések során most új javaslatok születtek. Hol tart a tanács? Befogadták a javaslatainkat, azokon dolgoznak, vagy már azon gondolkodnak, hogy a bizottság teljesen új jogalkotási javaslatot fog előterjeszteni, és ha ez így lesz, akkor lesz annak még esélye arra, hogy elfogadják ebben az időszakban? Köszönöm elnök úr, és köszönöm a biztos úrnak is a válaszokat. az élelmiszer lánccal kapcsolatban végre olyasmit mondott, amit már régóta követelünk. A kap reformját e tekintetben. De ha arra vár, hogy a tanács mindig ö, valamit kiharcoljon, javaslatot hogy mielőtt bármit lép, akkor le, na, nehezen fogunk haladni. És mi lesz a brit rabattal a Brexit után? Hogyan változik majd az EU költségvetése, éves költségvetése? És a, a termelők támogatása, ők így is évente sokat vesztenek. Takula úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. azzal kapcsolatos a kérdésem, hogy a kap on belül ugye minden ágazat fennmaradása cél a, a kevésbé ö, könnyű termési körülmények között termelők is fennmaradhassanak. Ezt hogyan fogják elérni? És ezen belül az ökológiai, biológiai termesztés az északi sarki térségben milyen esélyekkel rendelkezik? Ei toimi käytännössä, vaan myös tämä lopettaisi monelta osin tuotannon. És ugye sajátos anyagokat kell felhasználni ebben a térségben. Haugen biztos úr, mi bízunk önben, szeretjük önt, csak félünk, hogy ö, megszűnik a, a legészakabbi területeken a biológiai növénytermesztés. Reméljük nem erről kell majd arra visszaemlékeznünk történelem előtt, ítélőszék előtt. Talán nem baj sem, hogy egyes kérdéseket megismétlünk, hogy érezze, hogy egyes dolgokat hangsúlyozunk, hogy új piacokat kéne feltárni, főleg ugye cukor ügyben gratulálok, hogy itt sikerült is. Írtunk egy levelet nem régiben, nem látjuk. Auch andere auch an der Produktion mit beteiligen zu lassen. Hogy miért menekülnek egyes területekről a termelők, és ez hogy függ össze a kereskedelmi tárgyalások kitételeivel? Meglepett minket egy kicsit, minket, amikor az Omnibus tárgyalásokat pozitívan értékelte, én ezzel nem minden értelemben értek egyet, Ön nagyon megalapozottan körültekintően jár el, ezt elismerem, de másfelől pedig azt látjuk, hogy a kiskapun megpróbáltak becsempészni mégiscsak valamit, amit itt a parlament nem fogadott el. Az omnibus eljárásnak nem az volt a célja, hogy alapvetően változtassa meg az ágazatot, és innen is követelem, kérem öntől, hogy ne próbálja másra használni az omnibus eljárást, mint amire való. Eddig nagyon bíztam az ön szavában, itt volt egy szavazás, és mégis azt érezzük, hogy miközben egyfelől van egy struktúrált, átgondolt párbeszéd, másfelől csak van egy ilyen sürgetés, kiskapunk keresztüli becsempészés, párbeszéd nélküli törekvés is. Tehát jól, kettős ez a dolog, és ezt nem szeretjük. Köszönöm. Igen, ez egy általános kérdés. Az ugyanis, hogy az omnibus eljárás mennyiben járult hozzá egyes kapjövővel kapcsolatos problémák megoldásához. Ugye a kérdésben is az volt talán benne, hogy egyes kérdéseket kísérleti jelleggel közelítenek meg, itt részletes vizsgálatra lenne szükség. Aztán a Brexit ről szeretnék én is kérdezni további dolgokat. A Leader program nekünk nagyon fontos, a vidékfejlesztési rész. Kisebb hazámban mi függőek vagyunk a lídertől, és ezt elő, egyfelől egyszerűsíteni kéne, ez egyértelmű, mert nagyon sok eljárás nagyon bonyolult. De van erre egy Második kérdés. A cukorral kapcsolatos, illetve a kvóták megszüntetésével. Nem gondolja-e, hogy a kóta megszűnés új kockázatokat vet föl az energiatermelés vonatkozásában. Ugye a üzemanyagok termelése összefügg ezzel az ágazattal, és Tirasszony is ebben a témában tett fel kérdést. Szerintem meg kéne jobban vizsgálni azt az összefüggést, hogy a biokar bioüzemanyagok termelése is akkor most le fog csökkenni, és hogy ennek milyen további hatásai lesznek. Köszönjük szépen. Kaputa úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a Hogan biztos úr a mai megjelenését. Nem szeretnék olyan kérdéseket feltenni, amelyeket már többen feltettek, hanem sokkal inkább A végrehajtásról szeretnék beszélni. De mi a helyzet az ötös cikke kapcsolatban az eh, apuliai régióban? a különböző növénybetegségekkel és fertőzésekkel kapcsolatban nálunk abból indulnak ki, hogy a károk, a növénybetegség károk egy milliárdra is rúghatnak. A kérdésem a következő, hogy a termelők, akiket érint ez a e, probléma, ők kompenzációt kapnak-e, egy szörnyű növénybetegségről van szó. Az olíva fákat támadja ez meg, olajfákat támadja ez meg. A Szent főigazgatóság március végén arról nyilatkozott, hogy lenne itt egy lehetőség, azonban úgy tűnik, hogy a bizottság eléggé kimért a témával kapcsolatban. Öntől szerettem volna tudni, hogy mit, eh, mik a lehetőségek. Hogyan lehet az olajfák eh, tulajdonosait eh, kompenzálni? Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. A kap igyekszik a valósághoz igazodni, azonban a finanszírozás is alakul. Ilyen körülmények között hogyan, tudja, te, hogyan tudják támogatni azokat a tagállamokat, amelyek nehézségekkel küzdenek a kapcsolatban, hogy a kis gazdákat támogassák hiszen ezek a kedvezményezettek egyre nagyobb nehézségekkel néznek szembe a társfinanszírozást illetően, illetve hát nem tudják összeszedni a megfelelő mennyiségű pénzt a projektjeik végrehajtására és a pályázáshoz. A Brexit-tel illetve azzal, hogy kiesik eh, Nagy-Britannia hozzájárulás az EU-s költségvetéshez, ön is említette, hogy egy nagyon fontos összegről van szó, és a kap költségvetésében egy hatalmas lyuk fog tátongani. Kérdezem, hogy hogyan lehet a konvergencia eh, célokat elérni az Európai Uniós költségvetéssel kapcsolatban? Thank you so much. Köszönöm szépen, elnök úr röve, rövid kérdésem lenne a bio e, témával kapcsolatban. Az Európai Bizottság e, bemutatta tehát ezt a programot, ezt nagyon támogatják, azonban még mindig nagyon sok e, probléma van ezzel kapcsolatban, sok kérdést kellene tisztázni a biogazdálkodással kapcsolatban. Mi lesz a jövőben a helyzet, hogyha elfogadják ezt a javaslatot? Ez már egy ideje, napirenden van ez a téma. Tegnap, május, illetve május 11-én egy nagyon érdekes dolog történt, amikor a svéd eh, természetvédelmi eh, társaság, illetve a bio eh, termelési társaság, a gazda, gazdák egyesülete, a biogazdák egyesülete, illetve a svéd fogyasztóvédelmi Egyesület főtitkára közösen egy nyilatkozatot írt alá, amelyben hatalmas kérdéseket fogalmaznak meg a biotermeléssel kapcsolatban Svédországban. Elég jó a biopiac, mert a fogyasztók hajlandóak többet figyel, fizetni a biotermékekért, de ezzel a javaslattal eh, a teljes északi piacot tönkretennék. Svédországban mind a mai, most is még nulla fok van, várjuk a plusz, a plusz hőmérsékletet, és arra akarnak kényszeríteni bennünket, hogy ne termeljünk ilyen területeken. nem Múlt héten még 10 cm hó volt, és mínusz 4 fok. Mi az ön javaslata, vagy mi az ön reakciója a sajtó nyilatkozattal kapcsolatban? Nagyon különböző érdekeket képviselő egyesületek mind ugyanazokat az aggodalmakat vetették fel elnök, nem csak Svédországról van szó, e, hanem más országokat is érint ez a probléma. Dorfman úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, én is szeretnék csatlakozni azokhoz az aggodalmakhoz, e, amelyeket a kollégák kifejeztek az online konzultációval kapcsolatban. Remélem, hogy a bizottság helyesen értelmezi a válaszokat, amit egy kicsit sajnálatosnak tartok, hogy a brüsszeli konferenciával kapcsolatban nem igazán vették figyelembe a parlament elvárásait, és akkor szervezték a konferenciát, amikor mi Strasbourgban vagyunk, hát jobb lett volna ezt jobban koordinálni. Két dolgot szeretnék említeni. Müller asszony felvetette a késői fagyok problémáját. Ez tényleg nagy probléma Európában. Európában elég nagy területeket érintett a fagy, és súlyos károk merültek fel. Kérdezem, hogy itt a tagállamokkal együttműködésben illetve a bizottsággal együttműködésben beszéltek erről. A másik kérdés, ami nagyon aggaszt engem, és Németországban folyik a vita ezzel kapcsolatban, a nagy ragadozók visszatérése például a farkas újra megjelent, és a mezőgazdaságban súlyos problémákat okoz, hogy a, hogy a farkasok ugye kecskét vagy, vagy birká, kecskére vagy birkára vadásznak, és már nem lehet ezeket a kecske vagy birka nyájakat kiengedni, legelni, mert hát ez súlyos probléma. Kérdezem, hogy, hogy gondolkodtak-e ezen mezőgazdasági szempontból, mi legyen ezzel, mert hát a természetvédelem és a mezőgazdaság között valamilyen egyensúlyt kell teremteni, ami most nem él, mert egyelőre csak a természetet veszik figyelembe. Természetvédelmet köszönöm szépen. Hajbus. Hojbus asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, nem tudtam itt lenni végig, mert a plenárisra kellett mennem, és nem tudom, hogy felvetették ezt a kérdést, de az írásbeli kérdéseket illeti. Itt felvetődött a e, mezőgazdasági területek koncentrációja. Ami az írásbeli válaszokat illeti, hát ezekkel nem igazán tudok egyetérteni. Ön teljesen a DG Fizmára helyezi a, a felelősséget. Hát nyilván ez a DG részben felelős a problémáért, ami a belső piacot és a belső piaci szabályokat illeti, és a Fizma DG foglalkozik a problémával, a tagállamokat felszólította arra, hogy, illetve a tagállamoknak ajánlásokat dolgoz ki, de hát a minket is érint ez a probléma, a mezőgazdasági terület, vagy a föld, a föld terület egyáltalán a mezőgazdasági tevékenység alapja, és nekünk nem lehet mindegy az, hogy nem lehetünk közömbösek azzal kapcsolatban, hogy mi történik a mezőgazdaságban, ez nem helyes. A kérdéseim a következők. Hogyan akarnak erre kitérni, ami ezt a jelentést illeti? Nagy többséggel szavaztunk ezzel kapcsolatban a mezőgazdasági területek koncentrációjáról szólt ez a szavazás. Mit kíván tenni? Hogy lehet itt integratív, integratív és participatív jogszabályokat végrehajtani? Nem engedhetjük ezt az egészet ki a kezünkből, és csak a DigiFizmának átadni. Itt arról van szó, hogy a holdingok ráteszik a kezüket mezőgazdasági termőterületekre, ezt az életben nem fogjuk tudni visszaszerezni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt van, biztos úr. Ami az omnibus rendeletet illeti, elég kritikus kérdést tettem föl önnek, és egyre nehezebb az aktív mezőgazdasági tevékenység. A fiatal gazdák számára Flandriában pontosan a fiatal gazdáknak a megfogalmazása, definíciója teszi lehetővé azt, hogy ők átvegyék a mezőgazdasági termelést, de ami az árak nyomását illeti, ez elég súlyos. A konkrét kérdésem a következő. Ön azt mondta, hogy a fiatal gazdák számára nehéz a helyzet, de most megszűnik egy intézkedés, ami amúgy is nagyon, ami, ami nagyon fontos lett volna számukra. Ami pedig a braziliai antidömping intézkedéseket illeti, ön ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy követi az ügyet, figyelemmel kíséri, de mi az európai burgonya exportőröket illeti, a burgonya exportőrök pontosan a brazil intézkedések miatt nehéz helyzetbe kerültek. Mi a helyzet itt a burgonyával? Köszönöm, Ribeiro asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Két héttel ezelőtt ez a bizottság előfogadta ezt a javaslatot, hogy a 349-est cikket bővítsék ki, hogy az ultraperiférikus területekre e, különböző e, specifikus intézkedéseket lehessen elfogadni. E, szerettem volna a véleményét hallani két konkrét javaslattal kapcsolatban. Először is a kereskedelmi egyezményeket akarjuk pontosan megvizsgálni az ultraperiférikus területekkel kapcsolatban, másodszor pedig egy kivételt tennénk a piaci válságok esetén, a bizottság lehetővé tette a segítségnyújtást a tagállamokban, és itt egy a mező, az ultraperiférikus területeken a mezőgazdasági termelésnek egy külön támogatást lehet adni. Jár úr! Köszönöm szépen. Három rövid kiegészítő kérdésem lenne. Az első, az online konzultációval kapcsolatban, hát értelmezni lehet, ahogy akarjuk, de nem jó, hogyha csak öt ország vesz ebben részt. Én kérdezem, kérem, hogy biztosítsák azt, hogy mind a 28 tagállam vegyen ebben részt. Ami az omnibus eljárást illeti, voltak itt jó javaslatok az Omnibus javaslatban. Konkrétan úgy döntöttünk, hogy az agrárreform egy kicsit tovább, tehát 2020-ig életben tartanánk. Önnek mi a véleménye ezzel kapcsolatban? A következő pont a delegált jogi aktusokra vonatkozik. Ma eh, a német eh, rádióban azt hallottuk, hogy egyre több, eh, újra több trópusi erdőt vágnak ki, mert fehérje növényeket termesztenek, mert az európai fehérje ellátás nem kielégítő. Mi a helyzet? Megengedik e a növényvédőszerek használatát az ökológiai el, prioritásos területeken borsó és bab termelése során. Aztán az első generációs bioüzemanyagokkal kapcsolatban kérem segítsenek, hogy az első generációs bioüzemanyagok ne az, ezek hírét ne tegyék tönkre, hiszen ez az egyik esélyünk a klímaváltozás megállítására. Tak, pan Buda. Buda úr kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, örülök, hogy itt van velünk. Szeretnék beszámolni egy látogatásról, amelyen múl, amelyre múlt hétre került sor. Amikor van egy kis időm, akkor a brüsszel környéki gazdákat felkeresem. Ezt többször megtettem már. Nem jelentkezünk be, egyszerűen csak felbukkanunk és láttam, e, meglátogattam egy mezőgazdasági üzemet, e, amely azért maradt fent a piacon, mert saját értékesítési láncot épített ki, a e, saját üzletükben árusítanak, 250 hektáron termelnek, a gazdák egy másik üzemben nem tudtak megfelelni az új kihívásoknak, és árulják a földjüket. Aztán egy másik üzemben két fiatal gazdával találkoztam, üzemről van szó, és az arról számoltak be, hogy 12 év alatt kétszer mentek csak nyaralni. Fiatal gazdákról van szó. Ezzel egy időben a gazdának a testvére kezelte, a, vagy, vagy, vagy foglalkozott az administratív kérdésekkel, a bürokráciával. 280 tej, tehenük van, és megfulladnak a bürokráciába. Romániában a gazdáknak 45 oldalnyi kérdőívet vagy űrlapot kell kitölteniük, hogy az európai támogatást megkapják, ami a sertés és marha támogatást illeti, így 8 évbe is telhet, még megkapják a támogatást. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr. A kérdése a szabad tartású tyúkok tojásairól szól. Volt egy egy betegség érintette ezeket a szárnyasokat, amikor a madárinfluenzára került sor, akkor különböző lehetőségekről beszéltünk, hogy hogyan lehet ezzel szembenézni. Ez túlságosan rövid idő volt, nem igazán tudtunk mit csinálni, de most lehet, hogy egy kicsit több időnk maradna arra, hogy megoldást találjunk egy esetleges új madárinfluenza járványra. Másodszor a társfinanszírozásra van lehetőség, hogy az, azokat a gazdákat, akiket kár ért, kompenzálják. Hollandiában például pénzt gyűjtöttek a gazdák, és ebből a pénzgyűjtésből hozták össze a társfinanszírozáshoz szükséges támogatást Petér asszony következik. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm, hogy itt van. Márciusban, illetve köszönöm, hogy márciusban Zágrámban járt, amikor a legjobb horvát gazdát választották meg. Ennek a programnak én vagyok a nagykövete. Láthatta, hogy a fiatal gazdáinknak kreatív, innovatív és fenntartható projektjeik vannak. Ezzel egy időben nagyon sok fiatal gazda eh, megy el Szlovéniából, és eh, az elmúlt évben körülbelül 80 eh, ezeren vándoroltak ki, 18 ezeren vándoroltak ki Horvátországból, és hát nem éppen magas kvalifikást elváró munkahelyeket töltenek be külföldön, holott egyetemi végzettségük is van. Közben Horvátországban, a mezőgazdaságban hiány van gazdákból. Úgy tűnik, hogy nem eléggé vonzó a, ez a szakma. Ráadásul, hogyha valaki még gazdálkodásba is fog, nagyon nehéz, vagy nem tudja eladni a terményeit ami az igazságtalan vagy tisztességtelen kereskedelmi praktikákat illeti, próbálunk ezekkel szemben fellépni, de nem igazán hatékonyan. Van-e valamilyen európai szintű program arra, hogy bent maradjanak a mezőgazdaságban a fiatalok? Ek úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Az ön nagyon magas tisztségére, tiszt, ezt egy nagyon tiszteletbe tartom, és visszafogom magam, ami a kritikát illeti, de ami a mezőgazdasági politikát illeti, jobb lenne, hogyha jobb javaslatokat gyújtana be, hogy a fenntarthatási, fenntarthatósági kritériumoknak megfeleljünk az emberi állategészséget, illetően a biodiversitást, illetően és a célok elérése érdekében. A Párizsi Egyezmény elérése érdekében elengedhetetlen, hogy a hús és a tejtermékek előállítását korlátozzák, hogy a tömeges állattartásból származó üvegházhatású gázkibocsátásokat visszafogjuk. Másodszor, a mezőgazdaságpolitikában a versenyképesség a legfontosabb cél. Ez azonban túltermeléshez vezetett, sok kisgazdát teljesen tönkretettek, a mezőgazdaság egyre intenzívebbé vált. A versenyképesség az én véleményem szerint negatív irányba hatott. Ennek a modellnek a hatása az Európai Unión kívül is érezteti a hatását, ahol például a helyi piacokat Afrikában és más helyeken is tönkretesszük, és az embereket menekülésre kényszerítjük. A versenyképesség mindig a e, környezetvédelem, az állatvédelem, a biodiverzitás számlájára megy. Ez egy nagyon magas ár. A bizottságnak van-e valamilyen más terve? McGuinness asszony. Uh, köszönöm uh, elnök úr, és köszönöm biztos úr. Én nagyon szeretem a strukturált uh, párbeszédet, ugyanakkor hétfő este nem a legalkalmasabb uh, idő erre, mert a parlament bürója ülésezett ezzel egy időben, de az asszisztensem tájékoztatott arról, hogy nagyjából mi történt itt. Az ön megjegyzései az élelmiszerlánccal kapcsolatban nagyon tetszettek, és bátorítanám, hogy ezen az úton haladjon tovább, ami pedig a Brexit-tel kapcsolatos véleményét illeti nyilván Írország lesz a legérintettebb a maradó tagállamok között, ugyanakkor eh, az Európai Unióra is kihatásra lesz, eh, hogyha eh, Írország húzza rövidebbet például a szarvasmarha tartás, illetve az arra vonatkozó szabályok vonatkozásában. Én tudom, hogy Barnier úr felé érkeztek már megoldási javaslatok az agrárágazat, illetve az élelmiszeripar szereplői részéről, ezen kell tovább dolgozni. Ami pedig a capet illeti, sokat beszélünk az ökológiai területekről, ugyanakkor akkor a terménydiversifikáció az sajnálatos nem kap elég teret. A rotáció termésforgó lenne a legjobb megoldás, ugyanakkor úgy látom, hogy a bizottság ezt nem támogatja. Vannak olyan gazdák, akik a szabály értelmében fel kell, hogy darabolják, fel kell, hogy aprózzák a területüket, nem tudom, hogy a jövőre nézve lehet -e erre valami megfelelő megoldást találni, ami pedig az élelmiszerláncot illeti. Terveznek-e terveznek-e külön intézkedéseket, vagy majd csak a kapreform folyamán próbálják kezelni ezt a kérdést? Köszönöm. Proszę Państwa, dziękuję za pytania. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. És akkor most visszaadjuk a szót a biztos úrnak. Önél szó. Thank you very much, Chairman. I, I... Köszönöm, elnök úr. Remélem, hogy mindent fel tudtam írni, ha esetleg nem, akkor már előre elnézést kérek. Szanyi úr. a 2018-as munkaprogram a kap modernizációját is tartalmazza, illetve az élelmiszerlánc kezdeményezést, ami pedig az élelmi lánc kezdeményezést illeti. Itt most kollektívan válaszolok több képviselő kérdésére is. Most próbálunk megfelelni a jobb jogalkotás előírásainak, ehhez bizonyos lépéseket meg kell tenni, amelyeket eddig nem kellett megtenni. Ez így van, most már. Bienkovszkával, Vestiger biztosakkal együttműködünk, és tudom, hogy vannak olyan módosítók az omnibusban, amelyet lehet, hogy majd ott lenne érdemes tárgyalni, és én engem nem érdekel, hogy milyen módon jutunk el a megoldásokhoz, ha eljutunk, és ez a, a gazdák érdekét szolgálja, hogyha a tanács el tud fogadni az omnibusban bizonyos rendelkezéseket, és a parlament, és akkor legyen. De lesz egy külön javaslat is, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban is vannak terveink. Ami az afrikai sertéspest is illeti, kajtis úr nagyon keményen dolgozott, és pénzeket is rendelkezésre bocsátott. Először is ugye fel kellett számolni a betegséget, és segíteni kellett a gazdáknak az önök régiójában. Volt ez legsúlyosabb, nagyon is odafigyeltünk annak örülünk, hogy az elmúlt időszakban kevésbé terjedt a betegség. Ennek tudatában vagyunk. Tudjuk azt, hogy a hús egy komoly kereskedelmi tétel, és különösen Kínában értünk el export sikereket. Lengyelország, Románia, Bulgária valamint a balti országok vonatkozásában. A helyzetet azt monitorozzuk, mert a kereskedelmet meg kell védenünk, a kereskedelmi érdekeket. Ami pedig a több pénzt életi, nincs több pénz, a már meglévő pénzeket próbáljuk rugalmasan használni, a tagállamoknak is rugalmasságot adva, annak érdekében, hogy a vidékfejlesztési programot oly módon irányítsák, hogy ez a gazdákat is segítse. Ferigen képviselő, remélem, hogy Flanagan képviselő, remélem, hogy fogjuk tudni kezelni a kérdést, és biztos vagyok benne, hogy 30 percnél több lesz a heti munkaidő. És tényleg el se kezdődtek még a tárgyalások. Ez egy elég frusztráló időszaka ennek az egésznek. Június közepén kezdődnek majd el. Tudjuk most már a menetrendet. Nos, ami az Ír-szigetet illeti, az mindenképpen jó, hogy az összes intézmény elill, elismeri, hogy az Ír-szigetre olyan, olyan megoldásokat kell találni, amit máshol nem kell. Mert van egy kereskedelmi kapcsolat, szoros kereskedelmi kapcsolat Észak-Írország és az Írköztársaság között. És ezt el kell ismerni, és el is ismeri az Európai Unió. Az Európai Unió mindig támogatta a békefolyamatot is, anyagilag is, és egyéb módon is támogatta a békefolyamatot, nyilvánképpen ezt meg kell őriznünk. A tanács által április 29-én nyilvánosságra hozott menetrendben ott valóban szerepel. Nyilván először szerepelnek a pénzügyi kérdések, aztán a, az állampolgársági kérdések, beleértve a mozgásszabadságot, és a harmadik az pedig a határkérdések. Nem csak, nem csak Írországról van szó, hanem Gibraltárról és Ciprusról is, de ezeket mindenképpen kezelni kell, tehát nem fogunk a babérunkon hűlni, és érkeznek a megkeresések már, annak ellenére is, hogy még el se kezdtük a tárgyalásokat, és én természetesen tájékoztatni fogom önöket, ahogy a dolgok alakulnak. De Castro úr, a tanácsnak az omnibusszal kapcsolatban még el kell fogadni az álláspontot, nem lehet megelőlegezni, hogy mit fognak dönteni. A máltai elnökség remélhetőleg eléri majd ezt. Önök kicsit előre szaladtak, és eredményeket értek el a parlament részéről. Mi is készen állunk, a tanácsra várunk. A vidékfejlesztésről és azokról a programjairól van szó eh, a következő pontban. Eh, egyszerűsíteni kell, felelősségteljesebben kell eh, menedzselni ezeket a programokat, és például a közbeszerzés kapcsán eh, egyszerűsíteni kell a szabályokat a vidékfejlesztésben. Bioüzemanyagokról többen is beszéltek, eh, egyben válaszolnék. Kanyéte biztos úr az Energiaunió vonatkozásában a bioüzemanyagokról is tett le javaslatot. A 2020-as célkitűzés az eredetileg 7% eh, az első generációs bioüzemanyagoknál, eh, és aztán 4,1% eh, volt a, a, a, a mostani adat, és van előrelépés a fejlettebb bioüzemanyagok vonatkozásában is. 3,8 4,1% a jelenlegi, 3,8-as javaslat van. A 7%-ot nem sikerül elérni a, a technológia megy tovább, de az első, első generációsat nem lehet elengedni, ugyanis nem lenne, nem lehet, nem lenne fair azokkal szemben, akik ebbe az irányba indultak el, tehát kell, hogy legyen egy olyan időszak, amely nekik is megfelel. Kaputó úrnak pedig azt mondom, hogy André Kajté úrtól megszerzem az információt, amit kért, ugyanis én ebben a kérdésben Oliva és dél-olasz ügyekben nem vagyok teljesen tájékozott, illetve azzal a betegséggel kapcsolatban, ami az olajfákat sújtja. Tudom, hogy ez a betegség terjed észak felé Dél-Olaszországból, de beszerzem az információkat, és majd akkor tovább továbbítom önnek. E, vannak már intézkedések a jelenlegi kapban arra, hogy a kisvállalkozókat, kisgazdákat e, támogassuk. Nem minden régió és nem minden tagállam használja ezt ki. Én jobban örülnék annak, hogyha a kis és közepes gazdálkodók irányába mozdulnánk el, Eh, különös tekintettel a hamarosan következő, következő eh, költségvetési ciklusra eh, ami a jövőbeni társfinanszírozást illeti, illetve a konvergencia. Ezek az MFF-re tartoznak. Én most nem tudok erről beszélni, nem tudom válasz, megválaszolni a kérdéseket. Ez egy sokkal nagyobb kérdés, mint, amivel, mint amelyekkel itt mi foglalkozunk de mindenképpen harcolni fogok azért, hogy egy erős és jól finanszírozott kapunk legyen. 90%-át a kérdéseknek megoldottuk az organikus, tehát a bio termékeknél, Hausling úr erről beszélni fog hamarosan. A svéd és finn kollégák problémái is már gyakorlatilag rendezettek. E, én sajtó e, nyilatkozatokra nem mindig reagálok, de tudatában vagyok annak, hogy önök felvetették ezt a problémát, az üvegházak problémáját az északi e, területeken. Remélhetőleg sikerül meg észszerű megoldást találni erre a kérdésre. Itt nyilván helyi érzékenységeket érint a dolog. Május 31-én lesz a következő trialógus. konferencia pénteken lesz, és nyilván ott tudnak önök is lenni, mert az Európai Parlament akkor nem ülésezik most, tehát ezen a héten. Figyelembe vettük minden esetre a programot. Vannak gyakorlati kérdések, 500, embert, 500 embernek szállást szerezni, illetve tolmácsolást. Nem mindig boldog mindenki, de most megpróbáltuk mindenkinek lehetővé tenni a megfelelő viszonyokat. És biztos vagyok abban, hogy az Európai Parlament is képviselteti magát Egyszerűen nem értettem a kérdését a képviselőasszonynak. Majd, tehát nem akarok olyan kérdésre válaszolni, ami hangzott. Amikor befejeztük, akkor beszéljünk négy szem, ké, négy szem közt, jó? Lehet, hogy elnézést kérek, ha nem értettem meg a kérdést. Ami a az omnibus, illetve a bizottsági javaslatot illeti, a tagállamok és a régiók döntenek a definícióban, mi minő, ki minősül aktív gazdálkodónak. E, ugye legutóbb nem sikerült megállapodni, negatív lista legyen, vagy pozitív lista. Megnézzük, e, hogy mit akarnak csinálni a régiók, a tagállamok e, szubszidiaritás elve alapján. Döntsék el maguk. Tehát, de egy komplex kérdés az mindos, biztos. Ami az antitömping Brazília ügyet illeti, lehet, hogy ön szakértője ennek a kérdésnek, és új dolgot hallottam most. Akkor kérem tájékoztasson, ami az általában illeti a fiatal gazdálkodókat. Az elmúlt évben beszéltem a generációk megújulásáról. Ez egy olyan dolog, amivel többet kell foglalkozni, ösztönzőket adni a fiataloknak, hogy maradjanak meg a mezőgazdaságban, és ne csak a családtagok, és nem csak az agrárgazdálkodásra gondolok, hanem, hanem az agrobizniszre is ehhez kapcsolódik kutatás, fejlesztés, támogatni kell őket, puhább eszközökre, hitelekre van szükség, és említettem a, a tisztességtelen piaci viszonyokat is. De a horvát példát is meg fogjuk vizsgálni, és remélem, hogy tudunk segíteni. Kúr pedig nem kell, hogy lelőjön, mert teljes mértékben egyetértek önnel, ezért is modernizáljuk a kapot, mert ott van a Párizsi megállapodás, ott vannak az SDG-k, és aztán ezeknek persze kihatással kell lenniük az agrárpolitikára. Ráadásul eredményt is értünk el kereskedelmi kérdésekben. Nincsen dömping Afrikában, agrártermék Afrikában, dömping Af Afrikában. E, tudom, hogy a média erről sokat beszél. Én a német sajtóba is próbáltam ezt közölni, de nem nagyon akarják megérteni. Mi vám nélkül jelentős mennyiségű élelmiszert fogadunk afrikai AKC országokból, csak mi. A Nairobiban volt megállapodás a 2016. januárjától lépett életbe, és megint csak Európa játszott vezető szerepet. Tehát azok a kérdések, amiket ön felvetett, szerintem ott azért a rózsásabb a helyzet, mint ön gondolja. És amikor modernizáljuk a kapot, akkor csak még jobb lesz. De teljesen egyértelmű, hogy hogy Afrikában, Maliban vagy máshol, ahol a saját helyi piacukon van, vannak ármegállapodások azért, hogy megéljenek, és Európa ebben nem száll bele. Um, Megint is asszony kérdésére válaszolva a greening értékelés az évvégéig meg lesz, illetve a vetésforgóval is foglalkozni fogunk. Minden olyan, minden olyan javaslat, ami onnan érkezik és hasznosnak tűnik, az meg lesz fontolva. A, a nagyon nehéz témáról van szó. Uh, és nyilván itt a tagállamról tagállamra is eltérnek a kérdések. Uh, nehéz döntéseket is kell hoznunk. Nézzük, hogy a greening az mit ért el eddig. Értékelés lesz tehát akkor az év végéig, és uh, ezt követően lesznek döntések. És ehhez kapcsolódóan is vannak persze élelmiszerlánc kérdések is, de erre már kitértem. Romero úr Az alapvető jogszabályokat most nem akarjuk eh, újra felülvizsgálni, de a poszai területekre további erőforrásokat kívánunk eh, eh, hát, előteremteni a vidékfejlesztésen túl is. Néha nem alkalmazzák a régiók azt a rugalmasságot sem, ami lehetséges. Eh, ha az Azori szigetek modifikálni akarja, módosítani akarja a programot, két hónap alatt megtehetik, hogyha az egyik területről át akarnak csoportosítani, a másikra megtehetik. Eh, tehát három módosítás lehet egy évben gyakorlatilag. A hozzáj ezt lehetővé teszi. Tehát azt gondolom, hogy ez elég, eh, elég komoly rugalmasság, még ha ön esetleg nem is ért ezzel egyet. Jár úr említette, hogy csak öt tagállam csak öt állam küldött, küldött válaszokat a gazdák részéről. Nem, ez nem igaz, mind a 28 tagállamtól kaptunk. Németországból rengeteget kaptunk választ, nagyon aktívak. Egyébként a legtöbb választ Németországból kaptuk. As you know, uh, protein supplies in the European Union has been at a Egyesült Államokkal kapcsolatban ugye e, nem vagyunk elég versenyképesek, e, vannak e, importnövekedések és exportnövekedések, és a régiók is használhatják a az ecological focus areákon kívül is a támogatást. Uh, a biodiversitás fontos, és 30% a költségvetésnek greeningre megy. Nekünk mindent meg kell tenni azért, hogy a 2030-as vállalásokat teljesítsük, de egyébként a régiók is ezt sok sokat tehetnek ezen a területen. Buda úr, az egyszerűsítés teljes mértékben fontos és valóban irritálja a a bonyolultsága az eljárásoknak a gazdálkodókat. Akarok is csinálni valamit ebben az ügyben, nem fog már holnapra történni. E, lesz egy javaslatcsomag az ellenőrzésekről, e, hogy az új technológia milyen szerepet játszhat az ellenőrzésekben, e, ne legyenek látogatások, haszontalan látogatások, ha technológia is meg tudja csinálni az ellenőrzéseket. Ez talán csökkenti a stresszt vagy a félelmet is, Ráadásul preventív és előzetes ellenőrzések is eh, eh, kezdenek eh, divatba jönni, tehát már előre az igénylést ellenőrizték, a kis hibákat ki lehetett javítani, és ezt követően nyújtották be formálisan, és remélhetőleg hiba nélkül a támogatási kérelmeket a gazdálkodók. Tehát mindenképpen a mentális nyomást akarjuk csökkenteni. Nem nem lesz probléma. Tudom, hogy munkaintenzív a, ez a dolog, és segítetnek ebben a régiók, illetve a, a kormány is Romániában is. Tényleg meg kell nyugtatni a gazdálkodókat. Ami a e, tojás ágazatot illeti, ott megint csak lesznek javaslatok. E, meg kell nézni, a, meg, meg akarjuk vizsgálni a, a jogi szakvéleményt, mielőtt erre majd válaszolok írásban. A, azt mondta García asszony, hogy meglepte a modernizálás menetrendje. Nekünk vannak persze ötleteink, és tudjuk, hogy a költségvetés nem lesz rendezve. De lehet olyan, már lehet döntéseket hozni úgy, hogy nem ismerjük a költségvetést, és további lépéseket meg később. I think I have... úr kérdését azt hiszem megválaszoltam a kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatban. Az élelmiszer biztonság és a növekvő népesség egymásnak ellentmondó szempontok, és persze a fenntartható termelés, termesztés is ide tartozik. Többet kéne tenni a környezetért, a fenntarthatóságért, de el kell látni az embereket élelmiszerrel. Köszönöm, elnök úr. Remélem, talán Hubin úr kérdése kivételével, majd Hubin asszony kivételével, majd vele külön beszélek. Talán megválaszoltam valamennyi kérdést. Köszönöm. Aki önök közül további részleteket, információkat szeretne megtudni, adja be kérdését nekünk, és mi eljutatjuk azt a biztos úrhoz, és írásbeli válaszokat fogunk kapni. Most pedig, ami a konzultációt illeti, a folyamat folytatódik, még fontos lépések jönnek eztán is. Sok aktuális probléma áll előttünk, amelyeket meg kell oldani a kap jövőjével kapcsolatban. Az egész Európai Uniót érintő problémák ezek, az Európai Unió jövőjét érintő kérdések. Itt a fehér könyv, itt a Brexit, ezekkel a kérdésekkel sürgősen foglalkoznunk kell. A gazdálkodók jogosan kérdeznek És itt tényleg nem csak a mezőgazdaságban foglalkoztatottakat érdeklik ezek a kérdések, mert ezek minden európai ágazatot, az európai jövőt átszövő problémakörök. Ennyit akkor a magam részéről. Köszönöm mindenkinek, hogy részt vett ezen a mai eszmecserén, és a következőt szeretném így gyorsan elmondani. Nyilvánvaló, hogy nagyon örülnénk annak, hogyha biztos úr, Hojzling úr jelentésének megtárgyalásán is itt lehetne, de megértem, hogy el kell mennie, és köszönettel elbúcsúztatjuk. Ja, Herr Vorsitzender, <clears throat> leider hat der elnök úr, sajnos a biztosnak nincs több ideje. De én rövid leszek a saját témámban. A 17. körén vagyunk túl a háromoldalú egyeztetéseknek, és úgy tűnik, hogy az utolsó-utolsó előtti ö, alkalommal áttörés történt de hát ebből is látszik, hogy milyen sok részletkérdés, mennyire nehéz volt megoldani. A tanácssal nagyon-nagyon lassan sikerült időre jutni, úgy ahogy. Már csak egy háromoldalú egyeztetés van előttünk, és azt reméljük, legalábbis a magunk részéről, a parlament részéről, hogy lezárhatjuk majd a folyamatot, mert a a kívánságainknak úgy, ahogy megfeleltek. Négy tárgyalási vitapont van még. Egyfelől az, hogy a parlament szeretne egy rendeletet a vető magokra vonatkozóan. Az ökológiai alag felhasználható heterogén gén állományú vetőmagok vonatkozásában. Ezeknek a piacosítása nagyon nehézkes. Sajnálom, hogy a bizottság merev volt, és nem akart kivételt tenni ennek az ágazatnak a kedvéért. De mi továbbra sem adjuk fel a harcot a kivételes elbánásért, mert Er-, erre a speciális vetőmagra sokaknak szüksége van, ezt a problémát meg kell oldani. A parlament eh, az értelmes partnerekkel közösen egy javaslatot dolgozott ki, és mi még mindig reméljük, hogy ebből le megállapodás. Ez nekünk eh, az egyik legfontosabb. Ami az adatbázisokat, második kérdéskör illeti, az a, a vetőmagoknak egy új adatbázisát szeretnénk létrehozni, amelyben minden ökológiailag előállított vetőmag termesztő szerepelne. Most ez függetlenül a kivételes elbánástól, mert már most is sok ilyen vetőmag és vetőmag termesztő van. bizottság azt mondta, hogy ez 2021-ig nem realisztikus. Lehet, hogy sok évet kell még vártani a rendel- várni a rendelet hatályba lépésére, de addig is szerintem be kéne vezetni az önkéntes forgalmazásnak a lehetőségét, ne vágjuk el az ökoágazatot a lehetőségeitől. És ezt valahogy ki, ki kell találni, hogy mi legyen ez a kompromisszum. Harmadik téma már ezt más kollégák is emlegették, hogy a talajnak megfelelő termesztés és az üvegházak kérdése. Itt kemény csata zajlik. A bizottsági javaslat semmilyen kivételre nem adna kivételt. A, már pedig az ökológiai mezőgazdaságnak alapfeltétele a megfelelő talaj, és egyes északi régiókban 20-30 hektárnyi területet is leüvegfóliáznak, vagy hát üvegházaznak, fóliáznak. Öt nordikus északi skandináv ország számára ez egy fontos kérdés, de csak akkor lesz lehetséges ennek a megoldása, hogyha az Európai Unióban nincsenek más kivételek. Dánia és Észak Németország között ugye nem húzható klimatikus határvonal, ez gyakorlatilag ugyanaz a termesztési terület, a föld minőség is ugyanaz, és itt is, de más skandináv országokban is problémát okoz a dolog. Ha lenne lehetőség a 62. szélességi kör fölötti, vagyis a gyakorlatilag sarkvidéki területeken külön szabályozást megteremteni, akkor ez az öt tagállam és a régióik, a Svédország, Dánia, Balti országok, akkor ezt nagyon értékelni tudnák, és a, a termelés intenzitása is csökkenhet a minőségre helyezve a hangsúlyt. Végül pedig nagyon kemény vitáink vannak a szerek határértékeiről. A tanácsal abban egyetértünk, és mindig is egyetértettünk, hogy ezekre a határértékekre szükség van, de nem olyan formában, ahogy eddig. Három országban működnek ezek a határértékek. Az Európai Unióban addig nem lesz változás, amíg a bizottság erre vonatkozóan egy nagy tényfeltáró munkát el nem végezési javaslatokat nem tesz. Hogy ez aztán 2022-től vagy 25-től valósuljon meg, mint ahogy a parlament, illetve a tanács akarják, az nem tudjuk, az egy jövő zenéje, mert mi a 22-es bevezetésnek örülnénk, de hogy ez sikerülhet-e, azt még nem tudjuk. Ezt a négy témát szeretnénk tehát így csomagban tárgyalni a háromadó egyeztetésen. Itt mindenképpen a bizottságnak, tanácsnak, és persze nekünk is kell majd kötnünk kompromisszumokat. Én látom ennek az esélyét. A bizottság 95%-ban egyetért velünk, 90%-ban, 95%-ban, még a csomagolatlan mezőgazdasági élelmiszeri termékek ügyében van véleménykülönbség közöttünk, meg a babaételek eh, tekintetében, de a, a babaétel gyártók most tettek egy javaslatot, amit mi itt a parlament részéről el tudnánk fogadni. A tagállamok még sokkal szigorúbb szabályokat akarnak, amelynek nincs szerintünk már értelme. Eleve ez biológiai termelés alá tartozik az egész babyfood ágazat. Szerintem ezt nem kéne tovább szigorítani. Minden esetre most ez blokkolja a folyamatot, és valahogy tovább kéne lépni. Ez egy kivételes eset annak, hogy a tanácsra most szövetségesek vagyunk a gyakorlati megoldás érdekében. Nagyjából ezeket kell megtárgyalnunk a következő három oldal egyeztetésen. Szerintem, mondom, meg lehet ezekről egyezni, ha megvan a kompromisszumkészség nekünk is teamben kell együttműködünk, és eldöntenünk, hogy mi az, amit el tudunk fogadni kompromisszumként, és mi az, amit nem. Ennek a jegyében fogunk működni a jövőben is. Köszönöm szépen! Elnök. Itt most kemény munka következik. Ez a benyomásom, hogy a Málta elnökség sugározva azt üzeni a világnak, hogy kompetens, de úgy tűnik, hogy ebben a témában nem volt képes lépni a parlament felé és szinte egymagad harcoltad ezt végig. Én nem vagyok optimista, be kell, hogy valljam. A május 20-ára kitűzött ülés sok múlik. Én nem vagyok nagyon bizakodó. Sőt, még a magunk részéről az itteni hierarchia szempontjából is attól tartok, hogy a merevség áldozatai leszünk, mert nem, hogy a tanács részéről, még belső részről sincs kellő rugalmasság. Martin Heusling jól vázolta a különböző tárgyalási témákat. Maga biztos is egy kicsit túl bizakodóan állt a kérdéshez amikor 95%-át a témáknak megbeszéltnek tekintették, kicsit túlzott, mondjuk azt, hogy 80%-nál állunk, és jó lenne, ha 90-ig sikerülne eljutni. Tény, hogy történt előrelépés, és elnök úr is egy kicsit lelőtte a point azzal, hogy elmondta, hogy sind am Ende letzten Jahr. Ahhoz képest, hogy a tavaly elakadt tárgyalásokhoz képest elmozdultunk, ez jó. Három és fél hónapig tartott hogy a, a, csak az eljárási kérdésekről zajló vita, tehát azért azt nem adhatjuk, hogy ez nagyon lendületes lett volna. Nagy nehezen februárra megvolt a máltai elnökség eh, mandátuma a tagállamoktól, Őszintén szólva, ahol én korábban dolgoztam, nem láttam még ilyet, hogy kezdetől fogva elzárkózik a tárgyalófél mindentől. Én minden üzleti tárgyaláson azt láttam, hogy mindkét fél meg akar egyezni, és valamit ezért tesz. Hát itt nem ez volt a helyzet. Jól esett volna, hogyha a kollégák is közben is kérdezik, hogy miért nem jutok tovább, mit lehetne segíteni, de mindegy, most végül is ez sikerült, tovább léptünk, és vissza is tértünk az időrend tartásához. Május 31-én lesz a következő, és hát egyben utolsó háromadoló egyeztetés. Reméljük, hogy itt már a partnerek se lesznek annyira fafejűek, mint amilyenek eddig voltak. A növényvédőszerek tekintetében különösen remélnénk ezt és egy szerény optimizmus szerintem azért jellemezhet minket, és reméljük, hogy elfogadható eredményt tudunk majd kitárgyalni. Andrew kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Hojzling úrnak a munkájához. Nagyon átfogó eh, munka volt ez. A legutóbbi trialóguson láthatta elnök úr is, hogy milyen nagy kompetenciát mutatott a tárgyalások során, és a trialógusban hárman voltunk. Martin Hozlának mindenképpen köszönettel tartozunk, mert a kezdetektől fogva ő teljesen megérdemelte a parlamentumi, parlamenti mandátumot. Az elnökség az előző elnökség alatt is sikerült előrelépni, egy kis visszaesésre került sor, és most újra behoztuk az elmaradást. Ez ugyanez érvényes a bizottságra is. Nagyon sajnálom, hogy Hogan biztos úr nem tudott itt maradni, hiszen ez egy nagyon fontos téma. Nagyon precíz témákról van itt szó. A bizottság a Szankó, DG Szankóval együtt kompetens a témáért. A legutóbbi trialógus előtt sikerült egyeztetnünk a bizottsággal ezzel erről a nagyon fontos témáról. Hogyha részt tudnak venni a következő trialóguson, ön is látja majd, nagyon nehéz visszalépni. a biogazdálkodással kapcsolatban. Mindennyian tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos téma, e, és nagy e, érdeklődéssel várja az ágazat ennek a témának a lezárását. Itt nem szabad visszalépni, és nem szabad e, egy helyben toporogni. rendelkezésre kell bocsátani e, ezek terméket azoknak, akik ezt alkalmazni kívánják. Ami a biodiverzitást illeti, még akkor is, hogyha e, nagy reményeket fűzök a téma lezárásához, ne felejtsük el, hogy a következő trialógus előtt e, a legtöbb problémát szabályozni, meg kellene oldani, hogy ez ne terhelje a következő trialógusnak a rendjét. Köszönöm. Köszönöm, Takula úr következik. Köszönöm szépen. Kedves Hozling úr, múlt héten találkoztam néhány ö, finn eh, biogazdával, üvegházgazdával. Világos volt az üzenet, a különböző eh, korlátozások miatt a termelés függőben van. Nem mert korlátozni kellene itt a termelést, hanem egyszerűsíteni. Ennek tehát az ellentéte az igaz. Reméljük, hogy a következő eh, trialóguson sikerül megegyezésre jutnunk. Én nagyra értékelem, hogy bizonyos eh, megoldásokat kívánnak elérni az északi területekre, ami azonban azt illeti, hogy a 80%-ot írnak elő az ágyásokra, hogy ez saját földből legyen, ez, ez túlzás. Azt gondolom, hogy biztos, hogy megtalálunk, biztos találunk valami olyan megfogalmazást, ami mindenkinek kielégítő. Fenn kell tartani a e, biogazdálkodást, és a helyi e, biogazdáknak lehetővé tenni, hogy megéljenek ebből. A homokos talaj e, Finnországban illetve más talajtípusok is alkalmasak lehetnek az üvegházakban. Ezért az a 80%-os elvárás, ez felháborító. Azonban a kisebb öm, ágyásokban nincsenek előírások azzal kapcsolatban, hogy hogyan álljon össze a talaj. Legalábbis a kis tartályokban, csak a rendes ágyásokban. Úgyhogy kérem, hogy legyenek józanak, és ne, korlát, ne vezessenek be túlságosan szigorú korlátozásokat. Vannak egyéb technikai kérdések is, azonban ez egy alapvető, vörös vonal, alapvető kérdés. Szeretnénk fenntartani a biogazdálkodást az üvegházakban is, az északi országokban, Finnországban, Skandináviában. Hatalmas problémákkal nézünk szembe főleg a talaj összeállítását illetően, összetételét illetően. Köszönöm szépen a megértésüket, és remélem, hogy a következő tárgyalási forduló jó fenntartható megoldást hoz magával. Köszönöm szépen. Oisling úrnak tennék fel egy kérdést, hiszen úgy tűnik, hogy minden afelé mutat, hogy 31-én a trialógus lezárásakor már mindenre megoldást találunk, de itt nagy, egy nagyon fontos e, témát tisztázni kell. Ezt azért mondom, mert én felelek a csilei egyezményért, én vagyok a jelentéstevője, és eh, ennek az elhalasztását kértem, hogy arról ne szavazzunk, hogy megvárjuk ennek a tárgyalásnak az eredményét. Természetesen tudom, hogy főleg, ami Hoisling úr eh, céljait illeti, a jó szándékban nincs hiány, azonban kérdezem, hogy eh, illetve ugye az elnök úr mondta, hogy nagyon sok bonyolult dolgot kell még tisztázni. Kérdezem, hogy mi, mekkora az esély? Szeretném tudni, hogy mekkora az esélye annak, hogy lezárjuk ezt a tárgyalást. Nem szeretnék itt sötétbe tapogatózni. Tessék, nagy lasszony, köszönöm szépen. Nekem egy konkrét kérdésem lenne, erről már beszéltünk, Martin, a hagyományos növényi gyógyszerekről, illetve az ezek e, e, előállítására szolgáló alapanyagokról. Ez most szerepel-e a javaslatban, igen vagy nem? Ez nagyon fontos, hogyha valaki e, most körönvirágkrémet akar vásárolni, például a gyógyszer, gyógyszerben, ez biotermék, Eh, mert a, eh, a, a, eh, a gyógyszergyárakban mindent biológis vagy biotermeléssel állítanak elő, de nem lehet ráírni, hogy biotermék, mert ezt a nagy gyógyszergyártók nem akarják. A hagyományos növényi termékeket azonban nagyon fontos, hogy megengedjék, hogy bio címkével lépés lássák el. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Féderli úr. Köszönöm szépen. Hajtling úrnak a lehető legnagyobb, legtöbb sikert kívánom a következő triológusra. Én valóban elsírom magam, hogyha nem sikerül elfogadni ezt a javaslatot, de közben mit akarunk? Azt akarjuk megjavítani, ami nem is romlott el növekszik a piac, egyre nagyobb a, a fogyasztói érdeklődés, de most egy nagy bizonytalanságot teremtettünk, a beruházások felfüggesztésre kerültek, és a különböző problémák merültek fel, például a szarvasmarhák szarvának leválasztásával, vagy itt a vegyi anyagok nem használatával kapcsolatban megint csak egy kis ilyen kis varázs effektust akarunk kialakítani. Mi lesz a jövő, jövőben a vertikális gazdálkodást lehet ökológiailag folytatni? A 20. emeleten nyilván nem lehet semmit sem termelni, ami kontaktusban lenne a talaja. Micsoda vita ez? Mindig is igyekeztünk a talaj minőségét javítani. A talajjavításnak különböző módszerei vannak, e, és kérdezem, e, egyes módszereket biológiainak e, tekinthetnek, de ez semmi más, mint hókusz-pókusz, és ez nem fogja a biotermékeket, biotermékek piacát bővíteni. Egyrészt arról beszélünk, hogy több támogatást adjunk eh, bizonyos termékeknek, de közben korlátozni kívánjuk eh, azokat a rendszereket, amik pedig működnek a piacon, eh, a biotermelés piacán. A lehető legtöbb, sok sikert kívánok önöknek, de ami az északi országokra vonatkozó korlátozásokat illeti, ez rendkívül aggaszt engem. Köszönöm, Dorfman úr. Én szeretném Szeretnék utalni a különböző kompromisszumokra, most 2022-ig vagy 2025-ig érvényes-e ez, valami tanulmányt készítenek, és aztán nem történik semmi, bebetonozzuk a jelenlegi helyzetet. A jelenlegi helyzet a következő, hogyha Olaszországban egy bio gazda fejes salátát termel, és több a maradvány érték benne, mint amit megengedett, akkor nem csak, hogy a saláta veszíti el a bio címkéjét, hanem az egész területet. terület hogyha valahol máshol Európában a tartalék, vagy a maradvány érték nem csak 10, 15-ször magasabb, mint a megengedett, akkor ezt még mindig eladhatják ezt a salátát Olaszországban. Ez egyáltalán nem felel meg a belső piac szabályainak, ezt nem értem, soha nem is értettem. A biogazdaság Ban miért ugyanazok a maradványértékek, mint a hagyományos gazdaságban? A bio gazdák a növényben, vagy a, a gyümölcsben, vagy a zöldségben miért ugyanolyan maradvány értéke vonatkozik rájuk, mint a többiekre. Ezt nem értem. Egy kicsit kompromisszum készebbnek kellene lenni. A jelenlegi státuszkót akarták megmenteni. Ezt a helyzetet én nem fogom elfogadni, ez Gondolom, hogy sokat nem változtat a helyzeten, de már most bejelentem, hogy a kompromisszumot nem fogom elfogadni. Hajszling úrnak adom vissza a szót. Ja, liebe Kollegen, vielen Dank nochmal für die Anmerkung. Ähm, Herr Bad, ich bedauere, dass Sie jetzt schon ankündigst, dagegen zu stimmen, weil... Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a gyomírtószereket, illetve a határértékeket illeti, 50-50 a helyzet, e, e, a tagállamok fele így vélekedik, a másik fele úgy. Ami az egyesületeket illeti, a legtöbben nem akarnak a e, határértéket, és nálunk a parlamentben sem igazán egyértelmű a helyzet. Itt most nem arról van szó, hogy szegénységi bizonyítványt állítanánk ki, hanem hogyha a bizottság eh, valóban határértéket akar megállapítani, akkor tudnunk kell, hogy milyen alapon. A legutóbbi kompromisszum a szlován elnökség alatt eh, az volt, hogy van itt egy koktél, eh, három gyomírtóból, és hogyha ebben valami van, akkor ez a tanúsítványát elves, elveszíti. Hogy akarjuk Európában ezt megszervezni? Hogy akarunk mintákat venni? Egyébként is a szennyezés 50%-a nem is a mezőgazdaságból jön, hanem a feldolgozóiparból, a kereskedelemből. Már akkor, hogyha valaki átmegy a földön valamilyen járművel, már az is szennyezést okoz. Baden-Württembergben eh, kimutatták, hogy eh, nem olyan nagy a terhelés, de ezt eh, Európára nem lehet kiterjeszteni, ezt a megállapítást. Remélhetőleg egy né- néhány év múlva visszatérünk erre. Ami Chile, Chile, a csilei szavazást illeti, szerintem is el kellene ezt halasztani, meg kellene várni ennek a javaslatnak az eredményét az Európai Unióba eh, irányuló import szabályai mm, szigorúbbak lesznek. Tehát a szabályainkat be kell eh, tartaniuk a hozzánk importáló eh, országoknak, vagy exportáló országoknak. Ami a talajhoz kötött termelést illeti, amit a kollégánk eh, varázslatnak vagy hókuszpókusznak eh, tartott, a biogazdaságban bio eh, talajra van szükség. Ez egy alapvető kijelentés, ez persze lehet mágiának tekinteni, egyáltalán nem tilos máshogy termelni, de ne a bio címke alatt árusítják aztán, ez, árusítsák aztán ezeket a termékeket. Visszafogottan vagyok optimista, annyira sokat dolgoztunk ezen a javaslaton, Nem arról van szó, hogy itt egy kis ágazatot speciális szabályokkal látunk el, egyáltalán nem. Ez az, az ágazat, ami a legerősebben növekszik Európában, és itt nagyon fontos a harmonizáció. növekszik az ágazat, és ezzel növekszik az a kockázat is, hogy olyanok is részt vesznek rajta, vagy benne, akik nem ide valók nem szeretnénk az ágazatot semmiképpen megfojtani, hiszen valóban a mezők, az európai mezőgazdaságban ez az egyik legsikeresebb ágazat. Illetve pillanat, még egy dolog, van itt egy dolog, amiben még nem sikerült megállapod, megállapodni, de nagyon jó javaslatot tettünk ezzel kapcsolatban. Szerintem sikerül megoldani, de majd bilaterálisan még egyeztetjük. Takula úr. Köszönöm, elnök úr. Csak röviden. Tegnap az északi eh, országokban még mindig esett a hó, úgyhogy nagyon fontosak a jó üvegházak, és a lehető legjobb talaj alkalmazása. És hogyha a saját kertünkben nincs ilyen, akkor a szomszédtól kell hozni. Gondoljunk az importált biotermékekre. Micsoda szén lábnyomot hagynak ezek maguk után. Ugyanazt ismétlem, amit már elmondtam, ez a 80%-os elvárás túl magas, még egy normális termőterületen is. ahol eh, a normál termelés, vagy a hagyományos termelésben termelt növények még tisztábbak, mint a biotermelés, mint a eh, Kelet-Európában eh, termelt biotermékek, azért, mert nincs terhelő ipar Finnországban. Heusling úr, kérem biztosítsa a biotermelők jövőjét és tegyék lehetővé, hogy az északi országokban, Finnországban, Észországban folytathassuk a jó talajon a biotermelést a üvegházakban. Hozling úr. Elnézést. Ich, ich kann jetzt gar nicht, ich kann jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Nem is igazán tudok erre mit mondani, mondja Hozling úr. Az öt minisztertől kaptunk egy levelet, akik kivételes szabályozást akarnak. Én elmondtam hogy attól függően, hogy melyik szélességi kört határozzuk meg, attól függ a kivételeknek a mértéke. Ami az a, a Actisra vonatkozik, ott teljesen más ö, ö, körülmények merülnek fel, de dél Svédország és Dánia nem tartozik véleményem szerint az Arktiszhoz, úgyhogy nem értem, hogy miért kell ott eh, kivételeket eh, meghatározni a többihez képest. Pontosan meg kell nézni, hogy eh, mi a helyzet, de szerintem ezt meg lehet majd oldani, hiszen természetesen az északi országok egy egyetértésére is szükség van a kompromisszumhoz. Hogy minden kívánságot ki tudunk elégíteni a végén, az még nem világos. Meglátjuk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Remélem, hogy ez az optimizmus megalapozott lesz a valóságban is. Köszönöm mindenkinek. hogy nem kell túlságosan magyarázni ezt a helyzetet, nem egyszerű a helyzet, ugyanaz a remény, ugyanannak a reményemnek tudok hangot adni, mint amit önök is említettek. Most az utolsó napi rendi pont következik. Ez nagyon rövid. Ahogy önök is tudják, Észtországban jártunk április 18-20 között egy baltikumi rendezvényen. egy mezőgazdasági e, kiállításon. Nagyon sok mindenkivel találkoztunk. Pokovics, Dorfman kollégák is ott voltak. Szene asszony, úr és én. Én is részt vettem. Az ötödik ilyen rendezvényre került sor az Agroforum Mára Baltikumra, és azt gondolom, hogy az Európai Unió egyértelmű véleményt fogalmazott meg ezzel a régióval kapcsolatban. Nagyon érdekes volt az eszmecsere, Litvánia, Lettország, Ukrajna, Moldávia mezőgazdasági miniszterével találkoztunk. Nagyon érdekes vitára került sor. És nagyon sok kezdeményezést bemutattak. Az együttműködés regionális szinten is folyik, és ezek a régiók rendkívül, rendkívül dinamikusak a régió legnagyobb agró kiállítására került sor. Ott voltak a termelők is, a mezőgazdasági gépeket is meg lehetett nézni, különböző szemináriumokon, vitákon vettünk részt, és így jobban megértettük a mezőgazdaságot Észtországban. Láttuk, hogy mennyire átalakul ez a mezőgazdaság. A jelenlegi helyzet eléggé aggasztó. Nagyon nagy a koncentráció a mezőgazdasági eh, termelésben. Szeretnék köszönetet mondani a eh, titkárságnak, illetve az észt állandó képviseletnek. És azt kérem a titkárságtól, hogy a szakbizottság tagjainak küldjék el a dokumentumokat a látogatással kapcsolatban. Most pedig szeretnék köszönetet mondani minden résztvevőnek. A következő ülésre május 29-én kerül sor, azt mm, három órától fél hétig, és akkor május 30-án a következő 9-től fél egyik Brüsszelben köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, mindenkinek kellemes estét, már ami marad az estéből. Minden jót és jó éjszakát!